Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Kapcsolják be a biztonságjövőt. Hölgyeim és uraim! Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérem, hogy foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim, ha lehet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Not too early. <laughs> Not too late. Excuse me. Wir haben heute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 hogy egy kicsit utána nézzünk ezeknek a kérdéseknek. Először a kilencedik pontról szeretnék szólni, ez pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézet szeretnék az intézet igazgatójával és a Tudományos és Innovációs Társulások ügyvezetőivel, a KIX-ek ügyvezetőivel beszélgetni a dolgok jelenlegi állásáról. Nagy szeretettel köszöntöm a körünkben Ronald Brünn urat, az intézet igazgatóját, Mária Ritter professzor urat, Vélem Jonko professzort, és elfelejtettem valakit? Nem. És Igo Páviár urat, ez az, így van. És Ritter professzor asszony. Rendben van. Abban maradtunk, hogy a négy előadó azért ennyi időre szükség lesz, 10 percet beszél bevezetőként, egy kicsit megerőltető lesz ennyit figyelni, de azért ez nagyon sokat fog segíteni, és utána lehet kérdezni, lehetőleg hatékonyan. Ha egyetértenek ezzel a menetrenddel, akkor így lesz, és rögtön kérem is Ronald De Bruyne urat, hogy ragadja magához a szót. Még egyszer köszöntök mindenkit. Ez az egyik olyan projekt, amely nagyon vitatott volt kezdetben, de jelenleg egyre örvendetesebb a fejlődés. Öné a szó. Szeretettel köszöntjük Döbrőin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást, hogy egy kicsit bővebben szólhatok az EIT-ről és a partnerségi munkáról, amelyet támogatunk. Ezek azok a tudományos és innovációs társadalások, vagyis angol rövidítése kikkek. Ugye a technológia meg nem akar működni, de azért működik, ha már technológiai intézetről beszélünk. Nos, minek is van szükség az EIT-re? A Európa nagyon jó a kutatás területén, csak nem gyors, és nem hoz gyorsan jó ötleteket a piacra. Úgyhogy viszonylag lassú nálunk az innováció megvalósulása, a fejlesztés, és hát ez Indiával, Kínával, az Egyesült Államokkal szemben egy gyenge pontunk. Itt nem annyira a, a, a pénzügyi támogatásról van szó, hanem többről. Az első kezdeményezés, amely a három felet összehozza, ez a tudás háromszög, ez ugye az üzleti közösség, a kutatók közössége, és, és egy nagyon fontos elem a felsőoktatási közösség és a fő motora, motor ebben a partnerségi kapcsolatban az a vállalkozó réteg. Európában sokkal több vállalkozás vezérelt megoldásra van szükség, tehát a biznisz oldalt és szem előtt kell tartani, hogy megfelelően tudjanak részt venni majd ebben a folyamatban a jövőben, és képezzük ki őket ilyenné. A kikek, amit már említettem, ezek autonóm, integrált partnerségi közösségek, ezek jogilag önállóak, saját, saját struktúrával rendelkeznek, megvan a saját CEO-juk, ügyvezető igazgatójuk, és majd ők fognak beszélni szintén önökhöz. Tehát három területtel foglalkoznak, az egyik az éghajlatváltozás, az egyik a jövőbeni információs és kommunikációs technológia, a harmadik pedig az energia. Ami fontos ezekkel a társulásokkal, a kikekkel kapcsolatban, hogy ezek ilyen co-location központokat, vagy innovációs hotspotokat hoznak létre. 5-6 ilyen létezik, és egy térképen is összefoglaltuk ezeket. Látják, hogy kezdettől fogva elég jó a földrajzi lefedettség, de ezt még tovább szeretnénk fokozni. Mi az, amit eddig sikerült elérni? Azt mondanám, hogy úgy tanulunk, hogy csináljuk. Tehát a hibáinkból próbáljunk tanulni, a trial and error approachot, megközelítést alkalmazunk, és hát létrehoztuk a saját szervezeti struktúránkat, van egy bordunk, egy igazgatóságunk, és együtt működünk a kikekkel, az ő ügyvezetőikkel, a CEO-kkal, és 7 éves programunk van, megállapodásokat dolgoztunk ki velük, és ezek a partnerségi megállapodások ezekkel a kikekkel hosszú távú elkötelezettséget jelentenek. Az EIT szeretné lelkesíteni ezeket a kikeket, hogy fejleszték az innovációt, segítség elő az innovációt a kikekkel együtt kezdtük el megvitatni a vállalkozás elősegítését az oktatás és a képzés terén. Néhány szót még az oktatásról és képzésről. Hát ez csak olyan anekdota. Néhány héttel ezelőtt Budapesten járt egy diák csoport, ott van a székhelyünk, és az volt a kérdés, hogy hányan tanulnak, ö, ö, ö, tanulják meg azt, hogy hogyan lehet munkahelyet szerezni. Elkezdtek nevetni, mert ez egy nagyon általános kérdés. Aztán megkérdeztem, hogy kitanul, kitanul arról, hogy hogyan lehet munkahelyet csinálni, teremteni, és akkor elkezdtek nevetni. Szóval ez nagyon sokat mond. Tehát a kreatív oldala a vállalkozásnak nagyon fontos. Két hete az MIT egyik igazgatója szintén ott járt nálunk Budapesten, és azt mondta, hogy rendben van az EIT, meg az MIT, hát ugye akik hozzánk fordulnak, azok csak egy dolgot akarnak, az, hogy hozzunk létre vállalkozásokat, azt segítsük elő. Create businesses, ez a fő cél. Mondtam, tehát a learning by doing úgy, csinál, úgy tanulunk, hogy, hogy közben csináljuk, akikkel 7 éves együttműködést, együttműködési szerződést kötöttünk, és hát stratégiai politikát is kialakítunk 2014-től kezdve, és meg lesz természetesen az új pénzügyi keret, akkor tudjuk a továbbiakat kidolgozni. A Governing Board a bizottsággal és a kikekkel közösen egy, létrehozott egy vázlatot a stratégiai tervezésről, a fontosabb napirendi pontokról, amelyet júniusban terjesztünk az Európai Bizottság elé, és egy nyílt konzultáció során a, és egy hatástanulmány és értékelés során a bizottság majd az innovációs agendát ki fogja dolgozni, és az majd ezért végén kerül a tanács elé. Az egyik legfontosabb célja az EIT-nek az az egyszerűsítés, a szimplifikáció, nagyon sokat tanulunk úgy, hogy dolgozunk, és a kikek is segítenek ebben. A lényeg tehát a vállalkozó szellem elősegítése. Néhány szerény lépést tettünk már a pénzügyi szabályok módosítása irányában, és hogy el tudjuk fogadni a az általány fogalmát, tehát hogy a finanszírozás egy kicsit egyszerűbb legyen, de nem szeretnék részletekre kitérni, tehát az egyszerűsítés is egy fő üzenet, amit nagyon fontos szem előtt tartani. A kérdés ugye az az, hogy azért hozták létre az EIT-t, és ez lehet, hogy egy kicsit furcsa, illetve akár klinikai eset, ugye az első olyan intéz, ilyen típusú intézmény Európában, ugyanakkor lehetőségei vannak, él azokkal az eszközökkel, amelyeket a pénzügyi terv biztosít. Ezek az ösztöndíjak. Eddig kaptunk átmeneti szabályozás derogációt, amely tehát lehetővé teszi, hogy rugalmasabbak legyünk, azonban a dobozban, és hát ezt próbáljuk ábrázolni ezen a képen, hogy itt azért egy pici mozgásterünk van, de az világos, hogy ez a mozgástér, ez nem igazán eredményezi a szabályok egyszerűsítését. Úgyhogy a kérdés az, és ezt a kérdést tesszük fel magunknak a bizottsággal való párbeszédben is, hogy van-e valamilyen más lehetőség arra, amely szintén megfelel a mi szerepünknek, és a lényegi üzenetünknek, hogy mi a vállalkozó szellemet szeretnénk tovább fejleszteni és bővíteni, illetve vállalkozások létrejötték. Azt is meg szeretném még említeni, hogy az EIT a jelenlegi formájában egyedülálló intézmény, és egy nagyon szerény ösztöndíjat tud biztosítani, de azért tud és ezen túlmenően intellektuális tőkével és próbálunk segíteni, hogy együttműködjünk a kikekkel, hogy egymástól is tudjunk tanulni. Tehát van egy stratégiai innovációs agenda, amelyet az igazgatóság dolgoz ki, és ennek az a lényege, hogy a vállalkozás vezérelt beruházást próbálja elősegíteni, ahol a beruházás megtérülése fontos, és az EIT ezt szem előtt tartja, hogy ez a nyereség, legalábbis a nyereség egy része újabb vállalkozások létrehozását segítse elő. És az igazgató tanács is új beruházásokat keres, 2014-től, amikor már az új pénzügyi terv is hatályba lép, hogy milyen módon lehet ezt elősegíteni. Most pedig szem előtt tartva ezt a szerepet, valamint azt, hogy milyen eszközök állnak jelenleg rendelkezésünkre, ezek a grántok, az ösztöndiak, és hogyha kitekintünk a dobozból, és a bizottság kezdeményezéseit is megnézzük, van olyan irányú javaslat, amely potenciálisan más finanszírozási lehetőségeket is lehetővé tehet, nem csak ösztöndíjakat, hanem esetleg kölcsönöket, garanciákat, és esetleg értékpapírokat. És hát erről folytatott tanácskozást a board, és kéri a bizottság támogatását a megfelelő finanszírozáshoz, az EIT finanszírozásához. Ennek a lényege az, hogy a kikekkel együtt elérjük azt, hogy a magángazdaság is bevonható legyen a finanszírozásba. Többször ülésezett már a board, és hát elmondhatom önöknek, hogy nagyon üzleti, üzletorientáltak, és nagyon fontosnak tartják, hogy hozzájáruljanak, értéktöbletet hozzanak létre abból a pénzből, amit ugye az adófizetők bocsátottak eddig rendelkezésünkre. Említettem már többször ezt a stratégiai innovációs agendát. Ez egy nyomtatvány, amit megtalálnak a weboldalon is, de nyomtatva is rendelkezésre áll, és egy lényegesen hosszabb, részletesebb dokumentum is megjelenik majd június 30-án erről. Az egyik fontos vita terület, és az is marad majd hosszú ideig, az az, hogy mibe történjenek befektetések. 2014 után nagyon sok lehetőség van, amelyeket választani lehet, sok irányba lehet haladni az igazgatóság, a board sok mindent figyelembe vett, ugyanis a cél az az kell, hogy legyen, hogy a három meglévő kik tovább működjön, és egyre nagyobb befektetésekre tegyen szert. Tehát mi szeretnénk itt, ide irányítani a vitákat, és hát el is mondok néhány területet, amelyet a board javasolt, és meg is vitatott az érintettekkel áprilisban, olyan dolgok, mint az emberi élet és egészség, az emberi oktatási környezet, az élelmiszer, a biztonság, a mobilitás, az okos, az intelligens városok kiépítése. De azt is nagyon jól látjuk, hogy ezekről a vitákról, ezekről a kérdésekről még vitákat kell folytatni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a kikek esetében meg kell nézni, hogy milyen lehetőségük van, hogy integrálják a, a, a tudás háromszögét mind ebbe, és nézzék meg, hogy hogyan tudják elősegíteni az üzletek, a munkahelyek létrehozását, a vállalkozásokat hogyan tudják erősegíteni multidisciplinális módon. Ez természetesen felveszi a kér, felveti a kérdést, hogy mi a kapcsolat az EIT és a szerepek között, hogy minden egyéb kezdeményezésre is próbáljon figyelmet fordítani. Az elgondolás az az, hogy az EIT-t úgy kell tekinteni, mint a kutatás és az innováció része ugyanakkor az európai felsőoktatási térrel is kapcsolatban áll. Ugye erre törekszünk, hogy létrejöjjön ez az európai felsőoktatási térség. Ez nem szerepel itt, de evidens és nyilvánvaló, és hangsúlyozom is, hogy a kolokációs központoknak köszönhetően a szinergiát keressük a strukturális alapok által támogatott régiókkal is, és a régiók is próbáljanak hasznot húzni, profitálni ebből a tudásból. Ez a fő üzenet, elnök úr, amit itt szeretnék eljutatni önökhöz, és ezzel vissza is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, és minek utána nem volt sok idő, még majd lesz lehetősége szólni a kérdések megválaszolásakor, és akkor most következzenek a kikek. Rita professzor, ré a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt is, hogy meghívtak engem és kollégáimat, hogy beszélhessünk önök előtt. A klíma kik az megpróbálja elérni azt, hogy virágzó, alacsony széntartalmú gazdaságunk legyen, és az éghajlat ellenálló képességét is szeretnénk kijavítani. Ezek óriási területek. Még Európában is, hogyha nem is tekintünk Európa átárain túlra, rengeteg, nagyon sokszínű földrajzi szempontból, politikai szempontból, szociális szempontból ez a térség. Úgy próbáltunk megoldást találni ezekre a kihívásokra. És igazából annyi papírt írtam alá, mert annyi papírt, mert rengeteg tagunk van kiken belül. Hát minden esetre összpontosítani kell az erőfeszítéseinket, mégpedig négy kulcsfontosságú területre összpontosítottunk. Az egyik az, hogy nagy ellenálló képességű és alacsony szénkibocsátású városokat hozzunk létre. A városok bocsátják ki az atmoszférába a széndiokszid 70%-át. A második terület az az alkalmazkodó képességű víz gazdálkodás, olyan területekről, ahol túl sok víz van, elpróbáljuk eljutatni a vizet olyan helyekre, ahol túl kevés van a negyedik terület a nulla széndiokszid kibocsátású vagy alacsony széndiokszid, sőt, akár negatív szén széndiokszid kibocsátású termelés előállítása, például anyagok előállítása, mondjuk gondolok itt a betonra, tehát ezeken a területeken megpróbálunk minél alacsonyabb szénkibocsátást elérni, és ez nagyon fontos a céljaink elérése szempontjából. Aztán az ért, mérés és értékelés is, illetve a klímaváltozásra kapcsolatos mérések integrálása rendkívül fontos terület. Ha ezt nem valósítjuk meg, akkor problémával nézünk szembe. A tudás háromszöggel kapcsolatban az üzletet, az oktatást és a kutatást megpróbáljuk egy tető alá hozni. Ezt négy öm, pillére építettük föl ezt a konstrukciót, ez az innováció, az oktatás, a vállalkozás és az útkeresés. új együttműködéseket hozunk létre az innováció tekintetében, az oktatás tekintetében, megpróbáljuk a klímaváltozásra kapcsolódó, klímaváltozáshoz kapcsolódó jövőbeli fejlesztésekre vonzani a fiatalokat, a vállalkozás szempontjából nagyon fontos, hogy támogassuk a vállalkozói közösséget az éghajlattal kapcsolatos területeken is, és az útkeresés pedig azt jelenti, hogy megpróbálunk új megoldásokat találni arra, hogy virágzó, de ugyanakkor alacsony szénkibocsátású gazdaságot hozzunk létre. Az oktatás, az főleg a masters és a doktori képzésre, valamint az úttörő tevékenységekre összpontosít. Erről majd a későbbiekben szeretnék még beszélni. Az innováció tekintetében összehozzuk az embereket a nagy ágazatokból, a KKV-kből, a helyi és regionális önkormányzatokból, az egyetemekről és a kutatóintézetekből. És ahogy Ronald is mondta, létrehozok azokat az ökoszisztémákat, ahol ők találkozni tudnak és együtt tudnak dolgozni az innováción. Ezeket nevezzük kollokációs központoknak. Ilyen Climate Kick ö, Berlinben, Londonban, Párizsban, Randstadtban és Zürichben létezik. Hol is vagyunk ö, földrajzilag? Ez az első térkép, amit láthatnak. A zölden látható az öt kolokációs központ Franciaországban, Svájcban, Németországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban. De ezen túlmenően nagyon jellegzetes, hogy vannak regionális innovációs központjaink is, ezek a sárga pöttyök. Ezek olyan klaszterek, amelyek kicsi, helyi ipari létesítmények, kutatóintézmények, intézetek, helyi önkormányzatok részvételével működnek. Emilio Romano, Hessen, Magyarország, Lengyelország, és az Egyesült Királyság West Midlands megyéje ilyen régió, amely katalizátor szerepet látsz, játszik. 20 központi partnerünk van, és kb. 50-50 partnerünk, akik gazdasági területről, illetve felsőoktatásból érkeztek, ezeknek láthatók a dián a nevei vagy a nevüknek a rövidítései. A felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek között is találhatnak néhányat, szintén a kivetítőn látható a nevük. A jobb oldalon pedig a hat régió neve olvasható, akik a regionális innovációs központokat hozták létre. 65 társul partnerünk is van, 32 ezek közül az 5 kolokációs központhoz kapcsolódik, 35 pedig a regionális innovációs központhoz van, központtal van kapcsolatban. Ezek főleg KKV-k, de vannak közöttük helyi és regionális önkormányzatok, vagy nagyobb intézmények is. Hadd szóljak pár szót a ric ről a Regionális Innovációs Központokról. Több száz egység van Európa szerte, minden régiónak azonban ezek között megvan a vezető intézménye, mindegyiknek van egy irányító bizottsága, ami lefedi az egész területet, ennek van elnöke, és van egy irányító testületük is. Tehát nagyon jól felépített vezetésük van ezeknek a, a központoknak. Ezek kísérleti terepet jelentenek az innovációnak, illetve szerepük van a végrehajtás területésén is. Területén is. Nagyszerű lehetőség ez, hogy az éghajlatváltozás területén emberekre alapozott programokat hozzunk létre. Az élet egy tartó tanulást a, a Pioneers into Practice című programmal in, támogatjuk. Számos ember érkezett, különösen KKV-ból, akik további tapasztalatot akartak szerezni ennek érdekében, hogy vállalkozóbb kedvű, vállalkozóbb szellemű munkát tudjanak végezni. 12 hónapon keresztül, illetve né, ö, dolgoznak velünk együtt, amiben van három olyan hónap, amit egy-egy intézményben töltenek el, például egy kutatóintézetben, vagy egy nagyobb vállalatnál, és utána a harmadik hónapot a, az önkormányzatnál töltik, hogy láthassák, hogy a különböző szinteken hogyan lehet a klímaváltozás kapcsán dolgozni és ők, a mi tanítványaink, akik utána a különböző munkahelyeiken terjesztik az igét. Nos tehát, hogyan is vagyunk megszervezve? Van egy irányító testületünk, a közösségünk, és egy közgyűlés. Említettem már a, azt, hogy vannak fő, azaz központi partnereink és társult partnereink. A jogi személyiséget a központi partnereink teszik ki. A közgyűlésben részt vesz az összes központi partnerünk, illetve a társult partnerek képviselői. Ez különböző fontos kérdésekről szavaz aztán az irányító testületben 11 fő van, akiket a központi partnerek delegáltak, illetve a régiókat képviselő, a regionális innovációs központokból érkező emberek is vannak ebben. A közösségünkre is felhívnám a figyelmet, az öreg diák találkozónk, éves találkozónk is van, a következő szeptemberben Budapesten fogjuk tartani. A Matrix management rendszerben működünk. Ez azt jelenti, hogy a különböző pillérek üzleti terveket hoznak létre, és utána a kolokációs központokban ö, hajtjuk végre az innovatív tevékenységet. vállalati jellegű irányításunk van, egy irányító testülettel, aztán van, én vagyok a vezérigazgató, van egy gazdasági igazgatónk és egy operatív igazgatónk, és az összes kollokációs központ, regionális központ élén is áll egy igazgató, valamint van egy innovációs, egy oktatási és egy vállalkozási igazgatónk. Különböző szektorokból fogjuk össze az embereket, de négy fő témára koncentrálunk, amire az elő, elején is beszéltem. Aztán az a négy pillér révén valósítjuk meg a terveinket, és még gyorsan három üzenetet hadd fogalmazzok meg. 2010-ben az év nagy részét a struktúra felállításával töltöttük. Nagyon sok KKV-t vontunk be a munkába, és fantasztikus eszközöket használtunk fel a politikáink kialakításába. Sikerült a gyakorlatban is megvalósítani a rikkeket, és még egy dolog, a masters és doktori oktatói vagy tanulóinkat is egy utazásra küldtünk, ahol hat héten keresztül három kolokációs központon mennek végig, és mindenhol tanulnak valamit, mindenhol egy-egy fő témába bevezetik őket, majd csoportokban együtt dolgoznak a helyi dolgozókkal, elemezniük kell például adatokat, üzleti fejlődésben támogatják őket, coachingokon vesznek részt. Aztán vannak versenyeink is, két nyertesünk egy ugandai programban, egy másik pedig egy svájci vállalkozásnál kapott munkát, annyira sikeresek voltak. Eddig sikerült tehát ezt a kontextuális tanulási folyamatot elvinni, még remélhetőleg sok száz ember fog profitálni a munkánkból, és ezekből az ösztöndiakból a jövőben is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. És azonnal át is adom a szót Diego Pávia úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, én kik inno energiáról fogok beszélni. Ennek mi a küldetése? Szeretnénk vezetők lenni az a fenntartható energia innováció területén. Hat tevékenységre összpontosítunk. A smart gridek, a smart városok, vagy okos városok, a megújuló energiaforrások, a konvergencia, a nukleáris energia, megújuló energiák, ezekre a területekre koncentrálunk. Ezek a tematikus területek az egyik Meri által említett kolokációs központhoz kapcsolódnak. Mindegyik felelős valamelyik területért. 700 millió eurós költségvetésünk van. A részvényesek, a Kick Energy részvésé, hiszen 21 részvény tulajdonosunk van, mi egy cég vagyunk, egy 7 éves ipari tervet valósítunk meg. Az első négy év az az erőforrások elosztásáról szól, és hiszen a pénz és a beruházás az az olaj, ami beindítja az gépezetet, és amikor már megvannak a megfelelő programjaink, terveink, akkor a KIK Energia részvényeseitől további öm, erőforrásokat fogunk kapni. Három fő célkitűzésünk van, az egyik csökkentsük a, az energia árat, vagy növeljük a biztonságot, és csökkentsük a, a, a a, vagy az üvegházhatású gázok kibocsátását ebből vagy egyet, vagy mind a hármat csináljuk egy projektben. Ahhoz, hogy az energia árát egy százalékkal csökkentsük Európában, annak 20 milliárd eurós megtakarítás lesz az eredménye a status quo-hoz képest. Ez a 20 milliárd euró, ez kiegészítő jellegű forrás lehet az ipar számára, vagy pedig egy puffer a gazdaság számára. Tehát egy 1%-os energiaköltség csökkentés 20 milliárd eurós megtakarításhoz vezethet. És ahogy Roland Mayer mondta, az oktatás, a technológiai projektek, ezek mindig az utolsó mérföld, tehát nagyon közel vagyunk már ezzel a piachoz, illetve a technológia alapú eszközök, illetve az oktatás, ezek a területek, amelyekkel foglalkozunk. Az innováció az emberekre és a tehetségre alapul, tehát minden az oktatással kezdődik. És aztán azok a doktorok és mérnökök, akik megszerzik a megfelelő tudást, azok egyrészt innovatív munkát tudnak végezni, másrészt vállalkozók lesznek. Tehát a diákokkal kell kezdeni, illetve az élethosszig tartó tanulással is foglalkozunk, hiszen a karrierjük közepén járó szakértők is kaphatnak kívülről egy olyan löketet, ami azt jelenti számukra, hogy az energia szolgáltatás területén újdonságot tudnak nyújtani. Ez különböztet minket meg a létező mechanizmusokról, bár mindegyiknek ugyanaz az alapvető üzenete. Itt láthatóak a tervek, mit is csinálunk. A Kick Energy 2011-ben milyen oktatási programokat hajtott végre. Hét master programunk van, és az a célunk, hogy 160 diákot vehessünk fel e szeptemberben. Már 650-en jelentkeztek erre, ezekre az új oktatási programokra. Tehát diákok, azok lelkesen vállalkoznak erre a képzésre, hogy az energiaszaktorban elhelyezkedhessenek. Egyrészt ez a hagyományos mérnöki oktatást a, a vállalkozással, kapcsolatos tudás megszerzésével és gyakorlati képzéssel, valamint gyakorlati üzleti szerzéssel párosul, ezért nagyon vonzó ez a képzés. Következő a költségvetésünk 55%-át kitevő projektcsoport azok a technológiai projektek. Látható, hogy ez egy európai kezdeményezés. A vízszintes vonalak, a 31 vonal látható itt 2011-ben, ezek olyan programok, amelyeket a legjobb mm, szervezet fog végrehajtani ennek a projektnek a szempontjából. Ezt dinamikusan kezeljük, tehát mindig a kiválóságra összpontosítunk. Szeptembertől mostanáig három projektet már is megszüntettünk azért, mert nem töltötték be az elvárásainkat. Tehát kiválóságra összpontosítunk, ahogy bármilyen cég. A következő, a vállalkozás. Bármit is csinálunk, egy oldalról nagyon fontos, hogy jó technikai és tudományos szakembereink legyenek, de az is nagyon fontos, hogy megfelelő üzleti jelentéseket tudjanak ö, produkálni. Ehhez menedzsment, üzleti terv szükséget, és az, hogy az első fogyasztót megtaláljuk az ő számukra, de onnantól a dolog már az ő kezükben van. A három dimenzión túlmutat egy jelenlegi projekt, ahol, ami csak a költségvetésünk 8%-át igényli, és ez Svédországban valósul meg. Tavaly kezdtük ezt, 17 PhD diákkal, ezek most részt vesznek a projektjeinkben, Úgyhogy itt látható, hogy az oktatás, a technológia és a az üzleti lehetőség, majd a beinduló üzlet hogyan kapcsolódik egymáshoz. Cég vagyunk, egy üzleti vállalkozás, és erről a diáról két üzenetet szeretnék leolvasni egyrésztről. Az elmúlt hét év alatt azt láthattuk, hogy rengetegen megnőtt a részvényeseink száma, egyetemek, intéze, vagy kutatóintézetek, ipari üzemek vannak közöttük. Jelen pillanatban az ipar ágakból 44 vesz részt a partnereink között. Itt nem csak közszolgáltatásokra gondolunk, hanem 27 KKV-ra is. üzletként kell tekintenünk ezekre a tevékenységünkre. A KPI-ket, azaz kulcs teljesítménymutatókat határozunk meg, és hogyha a partnereink nem, siketű, nem érik el ezeket a mutatókat, akkor meg elválnak az útjaink. Tehát nagyon fontos, hogy mi az output, mi az eredmény. Itt igazából nem látható, de ezen a táblázaton azt vizsgáljuk, hogy mondjuk munkahely létrehozás, hatékonyság, az üzleti eljárásokban való hatékonyság és hasonló területek területén a mutatókat sikerül-e elérni. Ezt foglaljuk össze egy ilyen táblázatban. A következő utolsó dia. Már nem vagyunk elszigeteltek, úgyhogy más EU-s testületekkel interaktívnak kell lennünk, hiszen ugyanazon a terepen vagyunk mi is, lét, ö, ugyanazon a terepen dolgozunk mi is. Például a közös kutatóintézet az egyik partnerünk, aztán jövőbeli szenáriókat próbálunk, forgatókönyveket kidolgozni, hogy háttérinformációt szolgáltassunk azoknak, akik a politikákról határoznak a smart vagy okos, intelligens hálózatok, az energia, olyan területek, amelyeken próbálunk ilyen háttérinformációt nyújtani a politikának. Ezek a kapcsolatok tehát már létrejöttek. De van még egy dolog, amit már elkezdtünk. Többi főigazgatósággal is kívánunk majd együttműködéseket kialakítani. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban Willem Jonke professzor úr, ő zárja a sort az előadások körében. Terwijl de presentatie wordt opgebracht allereerst hier eh, een toelichting te geven. I will continue in English. So... Akkor angolul fogok, angolul fogom folytatni, úgyhogy vegyék ne nyugodtan a fejhallgatójukat. Hogy is állnak a dolgok? ezen a területen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az EIT az, az valóság. Megvan, létezik, megvan a központi szervezet, a kikek is léteznek, működnek, három évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ez így lesz mára. De így van, ez a valóság, és ez egy hatalmas vívmány. Itt vagyunk, létrejöttünk, működünk, tehát azt is látják, hogy mi vagyunk a legújabbak. A múlt év októberében jöttünk létre jogi személyként, és decemberben született meg a szerződés, most már 2011 májusa van, hát ez az első igazi működési évünk. Az emberek kénytelenek belátni, hogy az ICT, az IKT megváltoztatja mindennapi életüket. Nagyon-nagyon 12 évvel ezelőtt nem is létezett még nagyon sok ma már bevett megoldás. Gondoljunk az okos telefonokra, meg a, az elemekre. Tíz évvel ezelőtt még ilyenek, tehát ezek az okos telefonok nem léteztek. Nem tudom, hogy hányszor ütköznek bele valamibe autójukkal, mert, illetve nem ütköznek be, mert hogy a szenzorok elkezdenek csipogni, mert érzékelik a problémát. Tehát mindenütt ott van az IKT olyan területeken, amit korábban el sem tudtuk képzelni. És ha megnézzük az ipar működését, és abban az IKT szerepét, akkor látjuk, hogy az hatalmas. Ugye az elnök úr német megerősítheti, hogyha az autóipar is ugyanazt tenné, mint a Mercedes 500-as, akkor csak két euróba kerülne. Hát lehet, hogy ez nem olyan jó az energia és a környezet szempontjából, ha ilyen olcsó lenne. Na most az mind az EIT-vel áll kapcsolatban, és a legfontosabb az, hogy a, a tehetséget elősegítsük, a tehetség kibontakozását. Mi az új generációba fektetünk, és az oktatás az, az egy életen át tartó folyamat, ugye a lifelong learning, minden nap tanulunk és öt Helsinki, Stockholm, Eindhoven, Berlin, Párizs a központjaink Londonban és Budapesten vannak partnereink. Itt vannak, akikkel együttműködünk, látják a listát, és látják, hogy a kiken belül ott vannak a vezető ipari vállalatok, Deutsche Telekom, Siemens, Philips, Nokia, és kis és középvállalatok is. Mi úgy gondoljuk, hogy az ökorendszer csak akkor létezhet, ha jó az egyensúly a nagy és a kis állatok között. Vannak vezető egyetemek, vezető kutatóintézetek és a partnereink között, ők segítenek nekünk abban, hogy tényleg megvalósuljon az, amit képviselünk és Európa az IKT fejlődés, fejlesztés terén a frontvonalba kell, hogy kerüljön. Van egy titkárságunk, egy menedzsment csapatunk, úgy működünk, mint egy vállalat, látják a csapat összetételét. A, a steering board nagyon fontos, mert egy személy az iparból, egy pedig a felsőoktatásból az elméleti részről érkezik, és ez egy nagyon jó egyensúlyt biztosít. Látható volt az összetétel. Hogyha vállalatunk van, akkor kell egy, egy agenda, egy napirend, és hát ha nagyon sok mindennel kell foglalkozni, akkor tényleg prioritás prioritásokat kell meghatározni. Úgyhogy van egy egyszerű menedzsmenti agendánk, ezt meg kell szervezni, és meg kell valósítani. Ha ez így lesz az év végére, akkor nagyon elégedett leszek. Az innovációs megközelítésen, az akciós vonalakon keresztül olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint mobilitás, digitális városok a jövőben, energiamenedzsment, és nem mi egyedül foglalkozunk ezekkel, a világ fele ezzel foglalkozik. Mi annyiban vagyunk egyediek, ahogyan ezt csináljuk, ugyanis összekapcsoljuk az oktatást, a kutatást és a vállalkozás fejlesztést egyetlen integrált módszerbe. A kolokációs központokról már hallottunk, ezek nagyon fontosak, öt ilyen van, fizikai helyek, mert még a digitális világban, és úgy gondoljuk, hogy fizikailag is közel kell hozni egymáshoz az embereket, ez mind a mai napig még nagyon komoly hozzáadott érték. A digitális világban való találkozás nem helyettesítheti a valós találkozásokat. Hát, ha az innovációs kereten dolgozunk, a kép eléggé bonyolultnak látszik, de azért egyszerű. Úgyhogy emberek kellenek, jó ötletek, és biztosítani kell, hogy mindez a piacra kerüljön, ugyanis könnyű megnyitni egy üzletet, csak ha nincs vásárló, akkor nem fog a dolog működni. Ez egy egyszerűsített kép, és kell a tehetség, az ötlet, az ügyfél, és az a mód, ahogyan az ötletek megszületnek, ez a kutatás kérdése, és biztosítani kell, hogy az ötletek és a kutatás alkalmazhatók legyenek, felhasználhatók. Itt kell javulnunk. Nagyon jó kutatóink vannak, nagyon jó oktatási központjaink, csak ez nem fordul át, nem alakul át gazdasági értéké és munkahelyeké. Van tehetség Európában, ennek kell jövőt biztosítani, és ehhez munkahelyek kellenek. A dolog ilyen egyszerű. És láttuk, hogy milyennek kell lenni a vállalatoknak. Ez egy rövid, rövid példa a key performance indikátorokra. A KPIs azok általában rövid távú intézkedésekből tevődnek össze, hogy az oktatásban számos diáknál vizsgáltuk a különböző indikátorokat, de az igazi dolog az az, hogy tényleg segíte e elősegíteni az igazi tehetségeket, ezt meg csak 15 év után lehet lemérni, hogy a diákjaink közül hányan kerültek vezető vezető pozícióba az IKT iparágban. Hát ez az, amit megpróbálunk elemezni. Ez a modell fontos. Az IKT az egy katalizátor, és ez nagyon fontos, mert ez az olaj, ami, ami működteti, zökkenőmentesé teszi a motor működését a pénzt is ilyen célokra fordítjuk. Hogyan? Az oktatásban egy vállalkozói oktatási rendszert alakítunk ki, és itt két dolgot hozzunk össze, és olyan diákokat szeretnénk, akik nem csak a munkahelyet keresik, hanem kreatív munkát kívánnak végezni. A szabadalmak nagyon fontos kérdés. Európa keményen dolgozik azon, hogy olcsóbb és egyszerűbb legyen a szabadalom rendszere. A mi kutatási projektjeink sokkal több ilyet hoznak létre, és ezt kutatási projektekkel kell összekapcsolni, hogy biztosak legyünk abban, hogy minél több szabadalom szülessen. És nem csak tudományos publikációkra van szükség, hanem szabadalmakra, termékekre. A technológia transfer is fontos. Nagyon sok technológia áll rendelkezésre, és össze kell hozni a kereslettel. A technológiai transfer katalizátorok segítenek abban, hogy ez megvalósuljon, és hogy ne a polcon kössön ki valami, hanem a piacon, és ott hasznosuljon. Ezt szeretnénk elérni. Tehát ezek azok a cselekvési vonalak, amelyek mentén tevékenykedünk. Van egy hosszú távú tervünk, de van egy keret, és ennek keretében kell kidolgozni az éves munkaprogramot az EIT-vel közösen, tehát évről évre haladunk, és most ezen dolgozunk, hogy elkészítsük a 2012-es business plan üzleti tervet. A javaslatainkat Eh, ezek szerint a kritériumok szerint értékeljük, és ez nagyon fontos, tehát innováció, valorizációs potenciál, és a hozzáadott érték, illetve hogy milyen potenciál rejlik ebben, és mi eh, hasznosul a befektetett forrásokból. Itt eh, egyesíteni kell az erőket. Most például egy konkrét együttműködésen dolgozunk, ahol az ITEA-val, és megpróbáljuk összekapcsolni az ITEA keretében rendelkezésre álló nemzeti forrásokat a mi projektjeinkkel. Rendelkezésükre állok további információkkal, ha kívánják. Köszönöm. Dank. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, rendkívül izgalmas információkat hallhattunk nagyon érdekes megjegyzéseket, és nem is beszélek tovább. Szeretném biztosítani önöknek a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. Kárvályó asszony az első parancsoljon. Thank you very much, Chair. First I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnének az EIT-nek, a KIX-nek azért, amit elértek. Ez nagy öröm, hiszen az EIT-t más kapacitásban már a létrehozása előttről figyelemmel követem, hogy hogy alakul a sorsa. Az innovációt megfelelő módon kell alkalmazni, az, az kutatás, az oktatás és az üzlet összekombinálásának az eredménye kell, hogy legyen. Aztán nagyon fontos, hogy független legyen ez az intézet autonóm struktúrával, és az is nagyon fontos, hogy az eljárások egyszerűsítése fontos motiváló tényező legyen. A kikszek tekintetében ez különösen érdekes, hiszen a kutatás és innovációs keretprogramot tárgyaljuk most. Nagy öröm számomra, hogy az integráció sikeréről beszámoltak, de most még az egyszerűsítésről is szeretnék hallani. Milyen tapasztalataik vannak a függetlenséggel kapcsolatban, a bizottsági struktúrától való függetlenséggel kapcsolatban. Tehát egy autonóm, tudományos függetlenségre van szükség, és lehet, hogy ezt megnyerik, de lehet, hogy veszítenek a tekintetben, hogy egy olyan struktúrának, mint a bizottság, rengeteg tapasztalata van mondjuk a pénzügyi területen és ez esetleg nem jutnak hozzá. Aztán az egyszerűsítés más ö, szabályok vonatkoznak önökre, mint a, kutatási, a keret, hetedik kutatási keretprogramban indított programokra. Most már alá sikerült írni néhány ö, szerződést. Szerintem ez egy kicsit hosszú időbe telt ahhoz képest, hogyha nagyon innovatívak és egyszerűek akartak volna lenni ezeket az újfajta szabályokat, amik önökre vonatkoznak, megtartsuk? Vagy most jelen pillanatban próbáljuk a részvétel szabályait egyszerűsíteni a következő kutatási keretprogramra? Mi a véleményük? legyenek közös szabályok, és folytassuk az egyszerűsítési munkát? Ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Rübig úr következik. No, here. Just, uh, here. Risa, Riera. Uh-huh. Madame Riera. Nem Viera asszony. El señor Rubik nem uh, existe, ¿eh? por esto yo estaba esperando, lo estaba buscando. Na, Rubik úr nincs is itt illetve nem is létezik itt a szakbizottságban, ezért néztem egy kicsit furcsán. Köszönöm szépen, a frakcióm nevében szeretném Bruinónak megköszönni, valamint az ügyvezető igazgatóknak is, akik a kikek részéről eljöttek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma, ellátogattak ide, és hogy elmondták, hogy hogyan működnek. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon jó, üdvös, hogy eljöttek, és nagyon örülünk ennek az eszmecserének. Az intézet működésének első éveiben önök érezhették meg közvetlen közelről elsőként, hogy milyen problémák adódtak, milyen megoldásokra volt szükség. Gyakorlatilag logikus fejlődésnek lehettek, lehettünk a tanúi, hiszen ez mindig így működik, hogyha valami újat az útjára indítunk, így volt ez az EIT esetében is. Ez rendkívül fontos számunkra, parlamenti képviselők számára, nevezetesen, hogy részt vehessünk az EIT jövőjének alakításában. Ezért szeretnék néhány kérdést feltenni. Egyrészt, hogyan működik pontosan az EIT? Sokáig nagyon vitatott volt az EIT létrehozásának kérdése. Az EIT központi székhelye Budapesten található, és itt vannak a kikek és nem tudom, hogy az elmúlt időt tekintve talán be lehetne mutatni, hogy ez hogyan is működik. Itt vannak tehát az ágazatok, és itt vannak a kikek, tehát érdemes volna ezt egy kicsit közelebbről elmagyarázni, és aztán milyen kölcsönhatás vagy koordináció létezik a kikek között, valamint a központ között. Fontos látni, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben. Aztán, ami az innovációs stratégiát illeti, ezt nagyon jól bemutatták, és azt hiszem, hogy az ütemterv, az időbeli ütemterv, illetve a dokumentum átadásának határidejéről is beszéltek, talán ennek a konferenciának a következtetéseit esetleg közé lehetne tenni, illetve el, el tudnák mondani, hogy mire milyen következtetésekre került sor, hogyan történik az új kikek kialakítása. Megegyeztek már egy efféle esetleges eljárásban. Ez nem volt számomra világos. Aztán sok mindent hallottunk a kikekről, ezt nagyon hasznosnak éreztem, köszönöm szépen még egyszer, hiszen az egyik cél pontosan ez, hogy az EIT forrás, erőforrásokat generáljon, szabadítson fel a vállalatoknál is, mindenek előtt, ami aztán esetleg újabb kis- és középvállalatok alakulásához, létrejöttéhez vezet, de aggaszt az, hogy az EIT mennyiben tudott emberi erőforrásokat generálni az iparban, hiszen van számos vállalat, amely részt vesz, de mi a helyzet a valós részvétel tekintetében is? Itt most nem csak a vállalatok pénzügyi bevonására gondolok, hanem arra, hogy a vállalatok személyzetét mennyiben tudják az európai beruházási és kutatási projektekbe bevonni. Tehát érdekelne ez mindkét szempontból, mindkét nézőpontból. Köszönöm, Gróte úr. Köszönöm szépen, elnök úr. De úrnak szeretném feltenni a kérdésemet. A healthy aging, illetve az egészséges öregkor elérése, időskor elérése nagyon fontos téma a napirendünkön, és a tagállamok is sokat foglalkoznak vele. Van egy erre vonatkozó kísérleti projekt, és vannak innovációs partneri kapcsolatok amelyek ezzel foglalkoznak, a bizottság is sokat foglalkozik ezzel. Egyre idősebb kort érünk el Európában, a társadalom egyre öregebb lesz, a téma, ez a téma egyre fontosabb lesz, egyre nagyobb horderejű, és engem az érdekelne, hogy a következő pénzügyi kitekintésben, a következő pénzügyi terv tekintetében mennyiben tükröződik majd ennek a témának a fontossága, mennyire lehet majd támogatni ezt a témakört a jövőben. Ezt szerettem volna megtudni. Köszönöm szépen. A vendégeink előadása nagyon érdekes volt. Nagyon sok információt kaptunk, és egy nagyon különösen megragadta a figyelmemet, ez pedig a regionális munkahelyek struktúrájára vonatkozik. Talán Ritter asszonyhoz kell intéznem a kérdésemet. Mennyiben tükrözi ez a struktúra az önök preferenciáit, vagy érdekeit? Azt vettem ugyanis észre, hogy a legtöbb regionális központ a jól működő gazdaságokban, Franciaországban, Svájcban, Finnországban található, míg a gazdasági problémákkal küzdő országokban az F-féle képviseletek nem fordulnak elő, gondolok Görögországra, Portugáliára, Írországra, vagy illetve Romániára, Bulgáriára, tehát Európa keleti részére. Azt szeretném kérdezni, hogy itt nincs érdeklődés, nem érdekel senkit az együttműködés, vagy nem találnak partnereket ezekben az országokban, ahol regionálisan tevékenyé válhatnának. Köszönöm. Next. Mrs. please. Thank you all for coming. Um, I have a... Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Uh, uh, Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és Grote kollega kérdéséhez kapcsolódik az én kérdésem hogy a kikek és az EIP-ket hogyan lehet szinkronizálni. Ugye van éghajlatváltozással foglalkozó skik, az IKT-vel, energiával, és hát ott van még a nyersanyag innovációs partnerség. Én tudom, hogy szeretnének egy egészséges megöregedéssel kapcsolatos is létrehozni hozni. Ez nem szerepelt még a tervek között, hogy lesz egy ilyen, tehát a healthy aging és lesz egy bio alapú technológiai kék, és ezt is létre kívánják hozni. Úgyhogy egy kicsit amiatt aggódunk, hogy ezek a, az erőfeszítések szinkronban vannak-e. Attól tartunk, hogy itt sok-sok duplikációra és kétvágányúságra kerülhet sor. Köszönöm. Okay, next. Mr. Eller. Eller úr. Először is köszönöm szépen én is. Az előadásokat nagyon érdekesek, nagyon jól strukturált előadásokat hallhattunk. Nyilván ezek nagyon jó betekintést nyújtottak nekünk, ha bár mi is készültünk azért. Szeretnék csatlakozni Kervájó asszony kérdéséhez, ő egy igazi hölgy, Éppen ezért ő nagyon udvariasan kérdezte, hogy esetleg a bizottság szaktudása nem egy nagy veszteség-e? Én nem gondolom, hogy ez nagyon nagy veszteség lenne. Ön a 7 éves időszakról beszélt. Azt hiszem a parlamenten belül nagyon nagy a készség arra, hogy bizonyos szabadságot adjunk önöknek, szabad kezet adjunk bizonyos értelemben. Kérdésem azonban az, hogy önök hogyan struktúrálják a saját értékelési folyamataikat. A hét év igen hosszú idő, és miféle értékelési folyamatot alakítottak ki a maguk számára annak érdekében, hogy adott esetben alkalmazkodni tudjanak, illetve kiküszöböljék a felmerülő gondokat. Egy új intézményről van itt ugye alapvetően szó, és éppen ezért felmerül a kérdés, hogy milyen ellenőrzési folyamatokat vezettek be. Hogyan zajlik az önellenőrzés? A második kérdés ismét a résztvevő vállalatokra vonatkozik. A vállalatoknak milyenek az elvárásaik a kikek felé? Önök beszéltek a részvényesekről, nyilván egy részvényes bizonyos elvárásokkal van, illetve elvárásai vannak, az érdekelne, hogy mi az ő túlnyomó érdekük, és önök mm, szintén hangsúlyozták a kis és középvállalatokat, ez ugye manapság illendő, úgymond, de egy igen komplex kérdésről van szó, és felmerül ugye a kérdés, hogy a kis és középvállalatok főként összehasonlítva a nagyvállalatokkal mennyiben képesek részt venni egy ilyen viszonylag összetett programban. Tehát itt most arról van szó, hogy esetleg megint csak fel kell mutatni, hogy a kis és középvállalatok is részt vehetnek. Tehát egyfajta kozmetikázás ez, vagy, vagy esetleg valóban részesülhetnek a kis és középvállalatok ezekben a programokban. Mondom ezt azért, mert egyrészt támogatjuk mi is nyilván a kis és középvállalatokat, de látjuk, hogy a, gyakran sok projekt esetében egyfajta szimbolikus kvóta teljesül csupán, de végül a kis és középvállalatok aránya, hát mondjuk úgy, hogy viszonylag áttekinthető marad. Trautmann. Köszönöm szépen, Trautmann asszony, a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán inkább kevésbé a KKV-k oldaláról szólalok fel, de egy kérdésem van és egy kívánságom. Különösen sajnálatosnak tartottam azt, hogy európai, nem európai képviselőként, hanem a Strasburgi önkormányzat egyik képviselőjeként vettem részt az Európai Unióban a kikek kiválasztásának folyamatában közvetítőként a mi közösségünk csak úgy, mint a spanyol-lengyel közösségek az ICITIS projektben szerettek volna részt venni, nem tartották meg ezt a projektet, ez persze normális eset, előfordul. Volt egy olyan döntés a zsűriben, amely szerint az, hogy közhatóság is részt vesz ebben a projektben, ez a sikerét befolyásolhatja, mégpedig károsan. Ez a szöveg, ezt a szöveget persze most nem pontosan idézem, és volt is vita ezzel kapcsolatban. Én személyesen, tehát részt vettem ebben az ITRE bizottságban, és az EIT végrehajtásában ebben a formában részt is veszek. Bazilina kolléga javasolta a KIT rendszert, és én őszintén remélem, hogy sikerrel fog járni ez a rendszer. Mindazonáltal szeretnék az EIT képviselői részéről, illetve részére egy üzenetet átadni. Nem gondolom logikusnak, sem helyesnek azt, hogy egy intézmény, egy szervezet, amelyet létrehoztunk, és amelynek logikus módon meg kellene felelnie a célkitűzéseinek, azaz ügyelnie kellene arra, hogy a területi közösségek, akik a vonzóságát adják az innovációnak, és támogatják is azt a strukturális alapok a saját kötelezettségeik által, amikor ezek létrehoznak egy hálózatot, ami előmozdítja a kutatást, egy, eljuthat egy olyan pontig, amikor egy benyújtott programot gyengítenek, ahelyett, hogy végrehajtának. Az Európai Uniónak eddig még nem volt olyan joga, és hát ezt mondom az összes projektben való résztvevő nevében, hogy teljes mértékben és teljes átláthatóságban szeretnék eljárni akkor, amikor itt szólalok fel. Amikor egy szervezet megkezdi a munkáját, és hát mondtam is az elején, hogy vannak olyan nehézségek, amelyeket tökéletesen meg tudok érteni, de akkor, amikor ellentmondásosság vagy probléma lép fel, abban a módban, ahogy egy kiválasztási folyamat, akármennyire is független a zsűri megszületik, akkor nem tudom, hogy nem kéne-e megfelelő választ adni a dönt, vagy indoklást adni a döntésnek. Szerintünk ez hátrány, és kellemetlen a jövőbeli kiválasztási folyamat szempontjából, hiszen a partnerek, a felek nagy figyelemmel követik ezeket a folyamatokat. Az EIT még mindig túl fiatal ahhoz, hogy a komoly elkötelezettséggel rendelkezőeket megfelelően tudja támogatni. Bizonyos embereknek vannak kétségei is, vagy talán még ennél is több egy egyetértés hiány jelenik meg mindjárt a kezdetektől. És ha már egyszer itt vagyok, akkor eh, Barózó úr egyik válaszára is utalnék, amely nagyon is nem volt eh, kielégítő, amikor kérdeztem tőle valamit, a válasza. Tehát lényeg az, hogy a, az EIT statútuma, az EIT helyzete és a függetlensége egy oldalról megvizsgálandó, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben a kalandban vannak olyan pontok, amelyek lehet, hogy negatívabbak, mint amelyet szeretünk volna, és szeretnék önöktől biztosításokat kapni, és szeretném, hogyha jövőre vonatkozólag megnyugtatnának. Paul Rübig, letzte Wortmeldung, und dann müssen... Paul Rübig, a következő, és ő lesz az utolsó és utána válaszokat is kell kapnunk, mert félkor folytatjuk a következő témával. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni az EIT létrehozásához, hiszen ez egy nagyon dinamikus intézet, és nagyon sok új kreatív ötletet fel is karoltak a létrehozásakor. A kérdésem a következőre vonatkozna. Az EIT a képzésben és továbbképzésben tevékenykedik. A kérdésem, hogy mi lesz a jövő, hiszen az EIT megalakulásakor, létrehozásakor nekünk az volt a fontos, hogy a hetedik kutatási keretprogrammal létrehozott tudás, az európai programok révén létrehozott tudás hogyan építhető be a képzési rendszerünkbe, hogyan juttatható el az egyetemekhez, a professzorokhoz, hogyan juthatható el a középiskolába, egészen le a az óvodákig, hogyan tudjuk a kis és középvállalatokhoz célorientáltan eljuttatni. Azt hiszem, nagyon fontos látni azt, hogy a meglévő tudást át tudjuk ültetni a gyakorlatba, és a prezentáció során nagyon tetszett az, hogy kihangsúlyozták, hogy nagyon fontos, hogy az állampolgárok is érezzék mindennek a sikerét és amiről az Európai Unió mindig is álmodott, a, hogy a legversenyképesebb tudás alapú társadalom legyen a világon, pontosan ez a feladat az EIT-nek. Tehát, hogy azt, amit tudunk, az, ami az archívumainkban megtalálható, amit senki nem olvas már el, mert senki sem tud róla, senki sem tudja, hogy ezt valaki megcsinálta, és hogy ezt finanszírozták, ezt a potenciált kell valahogy eljuttatnunk a megfelelő helyre, a keresőmotorok számára elérhetővé kell tenni, és hogyan tesszük elérhetővé az állampolgárok számára. Nemrégiben az egyik eh, egyetemen szétnéztem, és kiderült, hogy az a szaktudás, eh, amit az elmúlt 30 évben kidolgoztak, létrehoztak, az nem elérhető. Ez a mai társadalomban egyszerűen nem történhet meg. Azt hiszem, hogy az EIT-nek eh, e tekintetben pontosan el kell gondolkodni azon, hogy a képzést és továbbképzést hogyan tudjuk támogatni, hogyan tudjuk számunkra érdekessé tenni ezt a kínálatot, és hogyan tudjuk számukra elérhetővé tenni ezt a tudást, amely sokak számára jelen pillanatban csak kevéssé elérhető, vagy egyáltalán nem is elérhető. Hogyan tudjuk ezt a tudást hasznosítani? Köszönöm, mondja az elnök, megpróbálunk most válaszolni. Debrun úr fog először válaszolni, hiszen sok volt az általános kérdés, és utána öm, majd ki, aki megszólítva érezte magát, jó lenne, hogyha jelentkezne és jelezné, hogy válaszolni szeretne, de félkor abba hagyjuk, hiszen a többi témával is foglalkoznunk kell. Parancsoljanak! Much, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy valahogy ö, csoportosítsam a ö, kérdéseket, és így adjak rájuk választ. Ha megengedik, akkor azzal kezdem, amit Kaváljó asszony vetett fel, a függetlenség az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az a tapasztalat, tapasztalat, hogy azért még mindig erős a bizottság befolyása. Sokszor hallottam ezt a kérdést, és azt mondom, hogy a végén az EIT természetes, hogy autonóm lesz. Ez a tényekből következik, és a pénzügyi autonómia is cél, és ez június 21-én kezdődik. Az EIT nem lesz ugyanakkor abban az értelemben független, hogy olyan, mert vala, többiekkel egy kontextusban kell, hogy cselekedjen, hogy működjön. Tehát mindenképpen lesz egyfajta interdependencia, a kölcsönös függőség a bizottsággal. Ha az oktatást vesszük példaként, akkor ez egy olyan kérdés, amelyet a bizottság kiépített hosszú időn keresztül. Ott van a tudás és a tapasztalat, az EIT. Nem lenne hatékony, ha újra fel akarná találni a melegvizet. Úgyhogy ez is egy jó példa arra, hogy azért az együttműködés és a legjobb együttműködési modell az, amit szeretnénk megtalálni. Ami a szerződések aláírását illeti, hogy ez hosszú időt vett igénybe, és hogyan működik mindez. Azt hiszem, hogy ezt is érdemes együtt vizsgálni Rera asszony kérdésével. Ő is szólt a, a székhelyek kérdéséről, hogy mi, ami működik, mi, ami nem jól működik azt hiszem, hogy őszintének kell lenni saját magunkhoz. Olyasmit értünk el, ami korábban soha nem volt. Tehát azért, mert a trial and error approach-ot használtuk, tehát úgy, hogy úgy tanulunk, hogy közben csináljuk, és a hibáinkból tanulunk és a kikek mindannyian elmondták részletesen, hogyan jöttek létre, és nagyon jól demonstrálták, egyszerűen kézzelfogható módon, hogy már eh, rendelkeznek is az első eredményekkel. És még nem teljes a munkatársi gárda minden esetben. Tehát ott vannak a kikek, és ez mutatja, hogy minden a helyén van. Persze, a gyakorlat kell, de biztos vagyok abban, hogy az ügyvezető igazgató urak ezt megerősítik. A lényeg az, hogy meglegyenek a kapcsolatok, hogy tanulhassunk egymástól, a kikek is tanuljanak egymástól, mert csak így lehet előre haladni, és mindezt átlátható, transzparens formában. Azt hiszem, hogy volt egy kérdés az érintettek konferenciájáról, a stakeholder konferencről. Itt javaslatok hangzanak, hangzottak el. Az EIT az elindította a vitát az új kikekkel kapcsolatban, ugye ez volt a kérdés, és azok a példák, amelyeket említettem, ugye ez a healthy aging, az egészségben való megöregedés és az egyéb kérdések, de azért a végén vannak egyéb függőségek is, amelyek meghatározzák a tevékenységi területeket. Ez nyílt konzultáció tárgya, az Európai Bizottság szervezi ezt, és hát a, a nyilvánosságot is megkérdezzük bizonyos kérdésekben, és a végén a parlament és a tanács csé az utolsó szó ebben a kérdésben. Úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Ami ennél fontosabb az az, hogy találjunk olyan témákat, olyan kérdéseket, amelyeket a kikek a maguk sajátos módján tudják kezelni, összekapcsolva az oktatást, az az egészségügyet és a kutatást. Ez lenne a lényeg. Aztán néhány kérdést, az ipar bekapcsolását a kikek munkájába, hát ezt majd a többiek mondják el. 2010-hez képest azonban ma már ö, látjuk a számokat, és az ipar részesedése nagyon nagy mértékben megnőtt, mármint ö, participációja. Látható az a partnerek ö, listáján, és ez egy jó hír. Úgyhogy ö, most jönnek létre az első szerződések, de a partnerség már megvan, és az ipar bekapcsolódása nagyon jelentős mértékben nőtt. Azt hiszem, hogy a, egy kérdést majd Mérire hagyok, és még egy kérdés volt, hogy a kikek és az innovációs partnerség hogyan, hogyan működnek. Még korai e, ezt megítélni. Megpróbáljuk megtalálni azt a módot, ahogy a leghatékonyabban tudunk dolgozni a jövőben. De egy dolog világos, az pedig az, hogy az EIT az nem lehet, hogy csak saját maga mindentől függetlenül működjön. Amit azt kell tennünk, hogy biztosítsuk, hogy az EIT egy nagyobb kontextusba ágyazódik be, és a meglévő programokhoz tud hozzáadott értéket adni. Gondoljunk a strukturális alapokra például, vagy a nyolcas kutatási keretprogramra, illetve annak a follow Tehát nagyon-nagyon látjuk, szem előtt tartjuk, hogy biztosítani kell hogy azok a programok, amelyeket ők dolgoznak ki, azok együttesen ugye 75%-át adják a költségvetésnek, hogy ezeknek legyen értelmük, és egyfajta elő, és elősegítség, katalizátorként tudjanak működni más területeken. Ela asszony kérdése az értékelési struktúrákkal volt kapcsolatos. Ugye van egy 7 éves partnerségi megállapodásunk erről beszéltem, és ez vita tárgya volt nálunk is a boardban, az igazgatóságban nem olyan régen, és aztán le is vontuk a megfelelő következtetéseket. Az EIT végül is nem szeretne egy olyan intézmény lenni, amely ugye csak a költségekre figyel, és egyáltalán a pénzügyi területre mi eredményeket akarunk elsősorban látni, és az eredmények alapján hozunk döntéseket a következő befektetésekről. És azt szeretnénk látni, hogy, és ezt próbáljuk egyértelmű KPI-okban tükröztetni, hogy az EIT az kialakította a megfelelő indikátorokat, a megfelelő pontrendszert, hány munkahely jött létre az adott projekt kapcsán, hány diploma született a felsőoktatásban. De ezeket a dolgokat tudjuk, mert csak így lehet a return on investment, a ROIT megfelelően megállapítani, és a kikek működése nagyon fontos része az értékelési folyamatnak. Mindehez jön még, hogy természetesen folyamatosan tanulunk, és mi magunkat is értékeljük. Ez is része a tanulási folyamatnak. Végezetül Fran Brent asszony is kérdezett valamit, de nem? Ah, bocsánat, nem jól mondtam a nevet. De Trautmann asszony, igen. Trautmann asszony. Igen. Én nagy örömmel válaszolok a kérdésére. Valóban látjuk, hogy sok kérdés merült fel a kikek kiválasztásával kapcsolatban, ezt látjuk, tudjuk, az ombudsman is megkeresett bennünket, és néhány tisztázó kérdést tett fel, ezt mi megválaszoltuk, most majd az ombudsmanon a sor, hogy elvégezze a további értékelést, és visszatérjen az ügyre, ha, ha ezt fontosnak tartja. Ennyit tudok mondani ezzel kapcsolatban. Elnök úr, hát összességében ennyit tudtam elmondani a kérdésekkel kapcsolatosan, és át is adom a többieknek a szót. Köszönöm szépen. Először a rikkekkel kapcsolatos és a kolokációs központokkal kapcsolatos kérdésre válaszolnék. A kolokációs központok Észak-Nyugat-Európában vannak, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Hollandia, Svájc. Miért? Azért, mert ezek voltak azok a központok, amelyeknek megvolt az infrastruktúrája, ahhoz, hogy egy ilyen kolokációs központ alapját képezhessék. Tehát megvolt ez az ökoszisztéma, a lehetőség, hogy összehozza az embereket, támogatást nyújtson nekik, inkubátorként funkcionáljon, és ehhez az infrastruktúrája meglegyen. A regionális innovációs központok egy teljesen másmilyen struktúrát jelentenek. Nem Észak-Nyugat-Európában van kettő közül, de négy nem. Lényeg Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Spanyolországon is van négy. De valami teljesen mást, de nagyon különlegeset nyújtanak. A helyi társadalomhoz is hozzáférnek, és információt nyújtanak nekünk arról, hogy a helyi szinten mire van szükség nagyon rugalmas ez a rendszer. Több regionális innovációs központ van, amely még más országokból is csatlakozhat hozzánk. Nem akarunk túl gyorsan terjeszkedni azonban, hiszen először stabilizálni kell magunkat, ezt, ezt az új struktúrát. De láthatom, már most is látom, hogy fejlődni fog, és szeretnénk is majd fejlődni, egész Európát lefedendő. Tehát nagyon konkrét okaink vannak, hogy miért ezeket a, ezeket a helyszíneket választottuk. A nagy egyetemek a Climate Kickben amúgy is komoly finanszírozással rendelkeznek. Emellett március 17-én, amikor a három kik eljött Brüsszelbe és találkoztunk a különböző főigazgatóságokkal, az éghajlat kik nagyon kellemes délután töltött el több igazgatóval, és az volt a következtetés, hogy közös munkacsoportokat kell létrehozni a Kik alkalmazottai és a kutatási főigazgatóság alkalmazottai között. Hogy megnézzük, hogy milyen hiányosságok maradtak a kutatási eredmények tekintetében a hetedik kutatási keretprogramban, és ezt hogy lehetne befedni. Nagyon komoly együttműködés valósulhat meg, és még egy dolog, ami a gyakorlatra vonatkozik, a diákjaink is, amikor befejezik a tanulmányaikat, akkor az üzeneteinket terjesztik, tehát nagyon komoly programjaink vannak, amivel eljutunk a helyi iskolákhoz, az iskolások meglátogatnak bennünket például, és ezt a kikek munkájába is szeretnénk majd beépíteni. Köszönöm szépen, parancsoljon! Az FP7-tel kapcsolatban és a CSF-ikkel kapcsolatban a jövőre vonatkozó kérdések voltak. Vannak olyan kikek, amelyek a pozíciós dokumentumukat, a zöld könyvüket már benyújtották, és három üzenetet szűrtünk ebből le. Az egyik az eredményorientált tevékenységek, és nem az erőfeszítés alapú tevékenységek felé szeretnénk elmozdulni a következő. Az egyszerűséget a homogenitással nem szabad összekeverni. Ezeknek különböző fázisai vannak. Az egyszerűség az kulcsfontosságú, de a homogenitás nem cél. És a harmadik, ítéljük meg azokat, hogy a, ke- a kezdeményezéseket az alapján, hogy teljesítenek-e vagy nem, és tartsuk meg azokat, amelyek teljesítenek, ezeket irányítsuk, a többit pedig fejezzük be. Uh, Én néhány témát szeretnék érinteni. Az egyik az ipar bevonása. Valóban az látható, hogy az EIT-ben a, sikerült fellendíteni az ipar bevonását, bár sok programban a múltban ez csökkenni kezdett. Különösen az autonómia és az egyszerűsítés területén pár dolognak meg kéne változni, különben ezek az iparok, iparágak ismét amilyen gyorsan csatlakoztak hozzánk, olyan gyorsan ott is fognak minket hagyni. Nagyon fontos tehát, hogy egyszerűsítsük a rendszert, és javítsuk. Ahogy a menedzsment nyelvén mondjuk, van még helye a fejlődésnek. Az oktatás és ennek a fontossága. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az egyik dolog, ami a technológiát megakadályozza a piacra jutásban, az az a tény, hogy az oktatás nem követi a fejlődést. Az IKT-ban azt mondjuk, hogy ha minden kudarcot van és semmi sem működik, akkor olvasd el a, a használati utasítást. Nagyon sok szerkezetnek az összes funkciójának csak 20%-át használják. Nagyon sokkal jobban kellene az egész láncolaton keresztül, és nem csak az egyetemeken hangsúlyozni azt, hogy mire képesek ezek az innovatív megoldások vagy szerkezetek. Nagyon fontos azt is felismerni, hogy hát lehet, hogy nem annál azért struktúráltabbak vagyunk, mint hogy menet közben tanulnánk a saját hibáinkból, de hogy egyszerre tanulunk, és közben építjük a gyárakat is, és ebben az esetben bizony előfordul az, hogy nem minden azonnal tökéletes. De hogyha valami nem tökéletes, akkor lehet, hogy egy picit várni kell, mielőtt a beindítjuk. Várjuk tehát meg azt, hogy a problémákat megoldjuk, és akkor utána indítsuk be a műveleteket. Hogyha minden, először minden akadályt le kell küzdenünk, mielőtt lépnénk, akkor soha nem jutunk el sehová. És ez az irodán falára is ki van írva. Rita. Professor Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, nem szeretnék itt hosszan beszélni amit elmondott, az önmagáért beszél, és azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segít nekünk majd a további tanácskozások során. Köszönjük, hogy időt szakítottak ránk. Merci beaucoup, thank you, és következzen a következő napirendi pont. Wiedersehen, danke.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 ERC20 mitgebracht. Wen? Eine ERC20. Ja. Hölgyeim és uraim, akkor jöjjön a tízes napi rendi pont, az Európai Kutatási Tanács végrehajtó ügynöksége, mutatkozik be. Köszöntjük a megjelent hölgyeket és urakat, a kutatási tanács képviselőit. Az európai politika nagy értékeihez tartozik ez, nagyon nagy volt a fejlődés az elmúlt időszakban. Vendégeinket nagy szeretettel köszöntöm. Különböző feladatokat végeznek vendégeink. Helga Novotny professzorasszony azt mondta, hogy különböző szempontokat fognak bemutatni. Felosztották itt előzetesen a hozzászólási időt. Novotny asszony indít, rögtön át is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek az ITRE bizottságban. A munkánk iránt már akkor érdeklődött az önök bizottsága, amikor még el sem kezdtük, és most szeretnék önöknek beszámolni arról, hogy meddig jutottunk el. Először is hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mit is képvisel az ERC. E ez egy radikális politikai változást eredményezett, ugyanis megváltozott a kutatás finanszírozása, és ez most már uniós szinten történik, kiegészítve a tagállamit. Ez egy bottom-up megközelítés. Mi abban reménykedünk, hogy az egyéni kutatók együtt tudnak működni minden területen, túl lépve a határokon, és mi, amit szeretnénk elérni, az a kiválóság, az excellence, erre törekszünk. A többletérték, a hozzáadott érték az unió részéről, az több, mint egy jogi fogalom, ugyanis a verseny az először jelenik meg uniós szinten, és nagyon sok változás történt annak kapcsán, amit az ERC elért. Ugye 2007-ben kezdtük meg a munkát, azóta 8 pályázatot írtunk ki, és 2,8 milliárd volt a finanszírozás összege, az eredmény pedig több mint 1800 ösztöndíjas, nagy öröm számomra, hogy egyikük el is fogja mondani a velünk kapcsolatban szerzett tapasztalatait és itt fiatal kutatókról van szó, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ugyanis mi itt a következő generációt finanszírozzuk, az új kutatókat, akik majd a legjobbak között kell, hogy legyenek a jövőben. Az elmúlt évben, amikor a Nobel-díjasokat Nobel-díjasok nevét bejelentették, akkor a fizikai Nobel-díjat egy ösztöndíjas kapta elmúlt évben, és ő is ösztöndíjas volt az első évben, amikor megkezdtük a munkánkat, tehát akkor is már 700 jelentkező volt, és mi őt is kiválasztottuk. Hadd mondjam el még azt is, hogy a határon, határkutatások azok a, azok a kutatások, amelyek az igazi áttörés lehetőségét rejtik magukban, és ezek a radikális áttörések a színek van onja a kutatásnak és a fejlődésnek. Ha a kommunikációs technikákra gondolunk, ha megnézzük, hogy mit jelent a gazdaság és a társadalom számára, hogy legyenek számítógépek, legyen in- informatika. Ez alapkutatásra nyúlik vissza arra, amelyet néhány évtizeddel ezelőtt végeztek el. Azok az eredmények, amelyeket elért az ERC, az sok mindent, sok tapasztalattal szolgál, például nincs elég nő az ösztöndíjasaink között, ez feltűnő, úgyhogy megpróbáljuk a 26 százalék jelenleg, de a felsőbb szinten már csak 12 százalék és hát az egyetlen vigasz, ha mondhatom, akkor az az, hogy többnyire a női professzorok arányának az átlaga felett van ez. Tehát nagyon nehéz megfelelő arányokat elérni, úgyhogy itt jobbítani kell a munkánkon. Ezért hoztuk létre a nemek közötti egyenlőség, a gender equality tervet, ezen fogunk dolgozni. Nem vagyunk teljesen elégedettek azzal, hogy hogy Európán kívülről is megfelelő jelentkezőt vonzottunk-e. Ez is a célunk. Szeretnénk Európát egy vonzó kutatási helyé tenni, nagyon sokan ugye az Egyesült Államokba, meg Dél-Kelet-Ázsiába mennek, és azt gondolják, hogy ott lesznek az igazi kutatási központok, a hotspotok a jövőben, hát Európának is fel kell itt sorakoznia, és jelenleg egy, azon dolgozunk, hogy legyen egy nemzetközi stratégiánk, amelynek a segítségével több figyelmet kívánunk kapni az EU-n kívüli területekről, és látjuk, hogy ezek az ösztöndíjak nem egyenletesen és nem arányosan oszlanak meg. Hangsúlyozni kell, hogy itt is változás kell, mert ugye nagyon nagy a, a koncentráció a tudományban, és a mi ösztöndíjaink 50%-át 40 intézmény kapja, de hát a másik 50% az egy szélesebb körben kerül felhasználásra, és hát ott is kibontakoztat hatásokat, és az ottani intézmények is tudnak versenyezni, és jobban ki tudják választani a tehetséges fiatalokat. Tehát ezek voltak azok a strukturális hatások, amelyeket már látunk. Azután vannak itt egyéni, a fiatal generációra gyakorolt hatások is, sokkal jobbak a karrier lehetőségeik, és hát számukra fontos, hogy folytathassák egy öt éves időszakban a munkájukat, kidolgozhassák saját elgondolásaikat. És fontos, hogy a, ennek a generációnak nagyon lényeges, hogy hamarabb függetlenek lehessenek a kutatásban, mint ahogy az korábban volt Európában. A fiatalok számára nagyon fontos, hogy ne csak azt csinálják, amit a professzor elvár tőlük, hanem a saját elgondolásaik alapján tudjanak dolgozni. Ez segíti elő a kreativitást. A vendéglátó intézmények azok egyetemek, de nem csak, és ők meg egymással versenyben állnak hogy pozitív, és már ez a verseny is pozitív hatást váltott ki az egyetemeken belül. Az ipar is látja, hogy milyen fontosak a határkutatások anélkül, hogy megfelelő befektetéseket tennénk a, a határkutatásokba, nem lesznek új értékek és mi nyitottak vagyunk az ipari alkalmazások irányába. Persze, de mi fő célunk az, hogy az ipar maga is előálljon ötletekkel és ezután az innovációt segítse. És hát nem utolsó sorban azt is el kell mondanom, hogy az ERC e az nem az sok országban befolyásolta az értékelési rendszert. Ez is egy hatás, amit már látunk. Ezen túlmenően nem két új tervünk van, nem nagy tervek, ez még csak kísérleti szinten folyik, tehát viszonylag kis részét viszi el a költségvetésnek, és nagyon nagy figyelemmel kísérjük ennek a folyamatát és az eredményét. Az egyik a Proof of Concept, ez a neve, ez egy lehetőség az ösztöndíjasok számára, különös tekintettel azokra, akik olyan ötleteken dolgoznak, amelyben nagy az innovációs potenciál. Ez a proof of concept lehetővé teszik számukra, hogy jobban kiaknázzák a lehetőségeket, az üzleti tervek kialakítására milyen lehetőségeik vannak a megfelelő finanszírozás biztosítására. Hát majd aztán meglátjuk. Tehát ez a, a koncepció igazolása, ez a proof of concept, majd meglátjuk, mit eredményez. A másik új terv, ez a Synergy Grant, a Szinergia ösztöndíj 2012-ben indul majd el ez a program, és hát talán négy, max. 12 egyén veheti igénybe ezt az ösztöndíjat. Nyitott lesz az egyéni principal investigatorok számára, és itt megint ez a bottom-up módszer érvényesül majd. De hát ezt szeretnénk összekötni, hogy azok tudjanak együtt működni, akiknek megvannak a megfelelő ötleteik, és így próbálunk lehetőségeket nyújtani a, a szinergia kibontakozására, amit ugye az amerikaiak konvergenciának hívnak. Az én legfőbb üzenetem az önök számára ma az, hogy még mindig van mozgástér, és még mindig van hely a csúcson is, és ha megnézik, hogy milyen lelkesek az ERC ösztöndíjasok, amikor a munkájukról beszélnek, hogy mennyire megváltoztatta az ő hozzáállásukat, perspektívájukat, hogy mennyire be tudta kapcsolódni a, a környezetükbe, akkor egyértelmű, hogy egyre nagyobb az igény a fiatal generációban 42 százalékkal növekedtek a, növekedett a jelentkezők száma, különösen a fizika és az engineering területén, a vegyipar is ide tartozik, és a társadalomtudományok is részei az ERC kutatási területeinek, és itt is nagyon komolyan növekszik az ösztöndíjat igénylők száma. Biztosíthatom önöknek, hogy a minőségből nem engedünk, nem hagyjuk, hogy csökkenjen a minőség. Ez az egyik érv, amiért mi úgy gondoljuk, hogy még van lehetőség, és még van hely a csúcson. Azt is látni kell, hogy a siker az csak 13,8 százalék az elmúlt öt pályázatban, hát ez a költségvetéssel függ nyilvánvalóan össze, és mi szeretnénk sokkal több vezető kutatót bevonni kívülről, vagy európaiakat, akik visszakívánnak jönni Európába, és itt akarnak dolgozni, de nem európaiak és középtávon azt is szeretnénk, hogy azok az országok, ahol a teljesítmény eddig ezen a területen nem volt megfelelő, behozzák a hátrányukat. És utoljára, de nem utolsó sorban, de Pablo erről majd többet fog mondani, a végrehajtó ügynökség nagyon sok területen elősegítette az ERC munka menetét, az adminisztráció, az operatív működési költségek vonatkozásában. Ez 3,5% fordul ezekre a területekre a költségvetésből. A közös stratégiai kerettel kapcsolatban csak azt a, ö, említem, hogy egy position paper az nyomtatott formában is elérhető. Öt ajánlást teszünk a bizottságnak, az, hogy maradjon meg a kiválóság elve, az excellence, ez a siker kulcsa az a EC számára, a határkutatás jelentős, ennek is megvan a megfelelő rendszere. A tudományos tanács kialakított egy peer review rendszert, a és a legjobbak közül tudunk válogatni, illetve a legjobbakat tudjuk kiválasztani. Az egyszerűsítés, ugye ez mindig mindenütt fontos, de azért ez nem jelentheti azt, hogy csak a one size fits all elv szerint működünk, és a nem jól teljesítő tagállamok, régiók esetében segíteni kell, mert hiszünk abban, hogy ha Európa folytatja a befektetéseket ezen a területen, akkor igenis ki tud alakítani egy kreatív környezetet a kutatás és az innováció számára. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Tekintettel az időre azt kérném, hogy mindenki fogja rövidre mondandóját, mert máskülönben a kollégák nem tudnak majd kérdezni, és úgy gondolom, hogy ez nem lenne helyén való. Ámor úr, majd mond néhány szót még az Executive Agencies, az végrehajtó ügynökségről. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. A fő üzenetem ma Hakan Novotnihoz hasonlóan az EC erőfeszítései a legjobb gondolatok kiválasztásában és ennek a gyümölcsöztetővé varázslásában rejlenek. Ehhez az adminisztrációs területen támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy a kutatást és a kiválóságot meg tudjuk valósítani a gyakorlatban is. Megpróbálom meggyőzni önöket, hogy nagyon összpontosítunk az adminisztrációban is az, a kiválóságra, és megpróbálunk a lehető legkevesebb papírt használni a bürokráciában, már csak azért is, hogy ezt a környezetet támogassuk. Háttérként hadd mondjam el, hogy mekkorák is vagyunk. A hatodik kórházási keretprogramnak követke, kb. 15%-át vittük mi el. Ez nagyon fontos, hiszen kb. 300 millióval kezdtük, és gyorsan a keretprogram végére mi leszünk majd a legnagyobb összetevők pénzügyi szempontból, persze együttműködéssel. Ez látható ezen a táblázaton. 1,8 milliárdot fogunk kapni egy évben, tehát mi leszünk a kutatási keretprogram legnagyobb projektje. Az ERC-vel kapcsolatban fontos azt is tudni, hogy még azok is, akik nem tudnak róla sokat, azok is tudják, hogy nagyon egyszerűek maradunk továbbra is. Gyakorlatilag két ösztöndíjunk van, kezdők és haladók számára. Novotny professzor két új tervről számolt be, de ettől függetlenül hűek maradtunk a kezdeti modellünkhöz is. Látható, hogy ezeket az ösztöndíjakat hogy ítéljük oda. A kezdők számára kb. 2 millió értékben kb. 5 éves ösztöndíjakat folyosítunk. Az haladók számára szintén kb. 5 éves időszakra kb. 5 milliót adunk. 27-28 éves kor a legalacsonyabb életkor, amikor amely érintett ezek által az ösztöndiak által. Aztán a pályázatok az adminisztrációra persze, és az értékelőkre ez is némi terhet ró, hogy ezeket a pályázatokat és a kérelmeket, a további kérelmeket el tudjuk bírálni és értékelni tudjuk a következő években is, hiszen ezeknek a volumen egyre nő. az ilyen helyeken, mint itt, az egyszerűsítésről nagyon sokat beszélünk, hogy milyen gyorsan tudjuk ezeket a pályázatokat odaítélni. Óriási volument kell kezelnünk, rengeteg pályázat érkezik hozzánk, mihez hozzánk érkezik a kutatási keretprogramon belül a legtöbb. Körülbelül 14-20 nap alatt tudjuk elbírálni a pályázatot, ez szinte hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy körülbelül két-három napig van nálunk a pénz sikerül módosítani ezeket az ösztöndíjakat. Nagyon kreatívak ugyanis az ösztöndíjasaink, és ők is javasolt, őnekik is kellett mondjuk bankot változtatni, vagy ilyesmi, és ez is tíz nap alatt megvalósulhat. Nagyon hatékony tehát az adminisztráció. És nagyon pozitív visszajelzést szoktunk kapni, független attól, hogy mekkora munkateher van rajtunk, nagyon hatékonyan tudunk dolgozni, és ez jó. Itt is látható a szervezeti felépítésünkben, hogy mennyire egyszerűek vagyunk, nincs nagy történelmünk, nagyon egyszerű, mm, mm, érthető a rendszer, van egy tudományos osztályunk, aztán egy ösztöndi osztályunk, amely öt éven keresztül nyomon követi a projekteket, mm, vizsgáljuk, hogy az eljárásoknak megfelelnek-e, a szabályoknak megfelelnek-e, és van egy forrás is, támogatási osztályunk, ez az adminisztrációért felelős tulajdonképpen. Az alkalmazottaink száma tekintetében a keretprogram végéig még növekedni fogunk. A legtöbb alkalmazottunk szerződéses, van néhány ideiglenes alkalmazott is, ők általában a tudományos tisztviselők, akik PhD-vel rendelkeznek, akiknek olyan tudásuk van, amelyek amely lehetővé teszi számukra, hogy a nagyon kiváló javaslatokat értékelni tudják, vagy pályázatokat. Innen egy kulcsfontosságú számot emelnék ki, ez az utolsó, az ügynökségünk költségvetése, az egész működésünknek az adminisztratív költsége a költségvetésünk 2,58%-át teszi ki. Ez minimum a fele annak, amit a hasonló intézmények működési költségre költöttek, hiszen nagyon, nagyon rövid időm van, úgyhogy még két-három gondolatot hagy mondjak el. Az ERC az új gondolatok, új ötletek kísérleti terepe, de az egyszerűsítésé is. A keretprogram ezen részét azonban ettől függetlenül még tovább lehetne egyszerűsíteni. Mi is a KPI-kre, azaz a fő teljesítménymutatókra összpontosítunk, megpróbáljuk megtalálni, megpróbáljuk megtalálni azt, hogy a mutatókkal kapcsolatban vannak-e aggályok, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nem működik teljesen jól, hogyan tudnánk javítani. Ezt folyamatosan végezzük. És még egy utolsó mondat, egy idézet. Puff Daddy nevű repertől származik, aki Notorious Bignek azt mondta, hogy ne a papírok után szaladj, hanem az álmod után. Ez azt jelenti, hogy számunkra is a lehető legkevésebb papírmunkával tehetjük lehetővé az emberek számára, hogy az álmaikat teljesítsék. Köszönöm szépen. Monyő professzorasszonyt, vagy Monyé professzorasszonyt elnézést, nem jól ejtettem a nevét. Monnyi professzor asszonyt üdvözlöm itt, ő lesz a következő előadónk. Ő tulajdonképpen egyik a kedvezményezettjeinek, ennek a pro- projektnek. Ő el tudja majd mondani nekünk, hogy milyen eredményeket értek el az ön szakterületén. Nagyon örülök, hogy itt van, önni a szóparancsoljon. Great pleasure to tell you a little bit how we use this wonderful... Hölgyeim és uraim, arról szeretnék szólni, hogy mire használtuk azt a sok, sok pénzt. Mi a tanulással és a memóriával foglalkozunk, ez visszanyúlik a középkorra. Nagyon sok rajz, vázlat mutatja, hogyan próbáltak az emberek megjegyezni valamit, úgyhogy valahova helyezték azt. És visszatérhetünk erre úgy is, látjuk, hogy itt valamit valahova eh, teszünk, és ő úgy próbál emlékezni ez az ember arra, hogy elhelyezi az ujjain a dolgokat. És nagyon jól ábrázolja ezt, ez Botticelli munkája, Dante Divina komédiáját illusztrálja, és hogy a különböző emberek hogyan próbálják a különböző helyekre helyezni, hogyan próbálnak emlékezni valamire, ki mit látott. Tehát nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a helyet, és ez az epizódikus memória, a térbeli memória, mint látjuk, ez azt ez látható, itt van a hipokampusz sárgával jelöltük, ez a struktúra, hogyha most kimennek innen és hazamennek, és emlékeznek valamire, amit én itt elmondtam, az azért, mert a hipokampusz bizonyos sejtjei működtek, és elhelyezik ezt, először ezt az memóriát a hipokampuszba, aztán áthelyeződik egy másik részre az agyban, és az elmúlt időszakban amikor a 20-as évek elején megkezdődtek a műtétek az epilepsziával kapcsolatban, akkor a hippocampus eltávolították, és ezek a betegek nem tudtak semmiféle új memóriát kialakítani. A régi megvolt, emlékeztek a gyerekkorukra, epizódokra a gyermekkorukból, csak nem tudtak semmi újat bevinni az emlékezetbe. És hát ez az állati modellekhez képest is egy nagy különbség, hogy a hipokampusszal a rövidtávú memóriát tudjuk befolyásolni. És az elmúlt évszázad 50-es évei óta tudjuk, hogy vannak különböző formájú memóriák, ezek az agy különböző helyein helyezkednek el, én most a hipokampusszal foglalkozom, a térbeli memória. Tehát ha valamire arra meg akarunk emlékezni, hogy hogyan jutunk ide a parlamentbe a pályaudvarról, akkor megfelelő elektródákra van szükség. A hipokampusz nagyon ö, nagy munkát végez, ez itt nem jól látszik a lézer ö, nyomtatón, és eh, ez mint egy egér esetében, ugye akit behelyezünk egy dobozba, és megnézzük, hogy az egér hogyan eh, próbál mozogni ezen belül, akkor eh, látható, hogy ez ezzel kapcsolatban hozható, kivetíthető. És ez egy különös ideg sejt, egy neuron, amely minden alkalommal működésbe lép ilyen esetekben. Tehát a kör környezetünket feltérképezzük, azt a helyet, ahol vagyunk, és ezt kivált valamilyen reakciót, és mindig, amikor visszaérkezünk abba a dobozba, akkor az a sejt kezd el működésbe lépni, de csak ott és akkor. Tehát vannak ilyen ö, a térbeli viszonyokat megjegyző sejtek, így alakul ki a térbeli memória. De mi nem csak a, a térbeliséggel foglalkozunk, látják itt, hogy vannak ilyen egyedi sejtek is, ezek a GABA-ergikus sejtek, és ezt tanulmányoztam én az ERC ösztöndíjával, ezek gyakorlatilag irányítják a zenekart, és ezek, ezek adják a zenét, de ezt irányítani kell, ezeket a piros sejteket néhány millisekundum alatt kell szinkron módon működniük, és így tudják az agyban tükröztetni a világot. Tehát azt akartuk megnézni, hogy melyek azok a molekulák, amelyek bizonyos sejtekben aktiválódnak. Ezt próbáltuk vizsgálni, modellezni, és azután transzgénikus egereknél megnéztük, hogy milyen változások történnek, hogy az, a, a zenekar mikor nem tud már szinkromódon működni. Na most eh, tehát a molekulától indulunk a sejtig, a hálózatig, a hálózat modellálásáig, és megváltoztatjuk a genetikus eh, modellt az irányító sejtekkel, és vizsgáljuk azoknak a viselkedését. Eh, látjuk, a kék sejteket választottuk meg. Ezek a sejtek csak 10%-át adják, és ezek azok, amelyek biztosítják a kommunikációt és ezek ugyan ki tudnának még váltani bizonyos reakciókat, csak nem szinkronizált módon. Az egereknél vizsgáltuk a hosszú távú, meg a rövid távú memóriát. Hogyan vizsgáljuk a hosszú távú memóriát? Ugye az egerek esetében, ha mondjuk édes tejet teszünk valaminek a végére, és minden alkalommal az egérnek ugyanazt kell megtennie, akkor néhány napon belül az egér meg fogja tanulni, hogy hol van az édesítés, említette, és hol található valami más. Tehát erre emlékszik még hetek és hónapok múlva is, tehát ez hosszú távú memória, de hát az egér is nagyon sok hibát követel az elején, de hogy múlik az idő, akkor ez már jobb lesz, és következetesen rögtön a megfelelő irányt választja. Tehát, ha valaki egy telefonszámot mond, és egy pici ideig megjegyzik, mondjuk amikor kimennek, még tudják tárcsázni, csak aztán később már nem megy. De hogyha folyamatosan ismétlik, akkor megy. Hát ezt vizsgáljuk az egereknél is, és gyakorlatilag megfelelően reagálnak ezekre a gyakorlatokra. És ha kinyitjuk azt a részt, ahova az egereket bezártuk, akkor látjuk, hogy ugyanúgy működnek, mint az emberek. Szeretik az újat, hogyha megnézik, nem akkor legközelebb megfelelően fogják ezt látni, és ugyan ebbe az irány, a megfelelő részbe haladnak, a megfelelő irányba fognak haladni. És a, ha molekulákat kivesszük, amelyek döntenek, amelyek ezt, ezt szinkronizálják, akkor az egerek nem teljesítenek így, akkor 90 százalék, 100 százalék volt az előző esetben, de hogyha ezek a, ezek a vezérsejtek nem végzik el a megfelelő munkát, akkor a teljesítmény romlik. Hát így működik a memória. És ezt ERC ösztöndíjak segítségével tudtuk vizsgálni. Látható, hogy mindig van egy sejt, amelyik elindítja a folyamatokat. Itt ez a sejtről van szót meg arról, és minden nap lesz egy ilyen sejt az adott helyen, az adott térben. És ezeket a vezérsejteket, ha vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy nagyon sok esetben nem precíz eléggé a, a sejt teljesítménye, például az egerek esetében. De ha ezek a sejtek, ugye a, a kontrollcsoportban láthatóvá teszik, hogy más képpen reagálnak az egerek, hogyha visszahelyezik őket ezekbe a dobozokba. Tehát nem olyan precíz a térbeli tájékozódás, és ez egyértelműen igazi, igazolható ezeknek a sejteknek a működésével. És a sejtek működését lehet befolyásolni, e, be lehet hatolni az adott agyi területre, a hipokampuszban, és nagyon specifikusan lehet mérni annak a teljesítményét, ez történt meg az elmúlt években, és akkor az utolsó dián azt mutatnám meg, hogy a száloptikát is el lehet helyezni az agyban, és akkor kék fényel tudjuk kimutatni, hogy ezek a vezérsejtek hogyan működnek az egerekben és a patkányokban, és hogyan állják, hogyan végzik el ezt a memória tesztet. Ez lehet genetikus, de lehet manipulálható. És oly módon, hogy a megfelelő sejtet aktiváljuk. E, a kék fény mutatja ezt. Tehát ez a, az, amit mi kutattunk, a kollégáim és én, a memóriát tanulmányozzuk, úgy, hogy bizonyos csatornákba beavatkozunk a vezérsejteknél, amelyek fontosak, mert ők szinkronizálják a sejtek működését, és segítik elő a térbeli memória kialakulását az állatokban és a kollégáimat szeretném, kollégám neveit szeretném még itt felsorolni, akikkel együtt dolgoztunk, összesen a laboratóriumban 25-en dolgoztunk ezen a projekten 5 éven keresztül, és így tudtuk létrehozni azt a transgenikus egeret, amelynek a segítségével mindezt ki tudtuk mutatni. Tehát nagyon fontos a hosszú távú finanszírozás, nagy kutatói csapatra van szükség, mikrobiológusokra, elektrofizikusokra, pszichológusokra, akik viselkedéstudományjal foglalkoznak, és így tudjuk vizsgálni, tudunk vizsgálni egy olyan dolgot, amely nem csak az egerek esetében fontosak, mert ugyanezek a típusú sejtek működnek a mi agyunkban is, és segítenek felfogni azt, amiről most beszéltem. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Nagyszerű volt, nagyon élénk volt az előadás, és nagyon hálás vagyok, mert ez egy nagyon autentikus előadás volt, és rámutat arra, hogy a pénzzel mit lehet elérni. Köszönöm szépen. Remélhetőleg aztán később még beszélhetünk arról, hogy talán ezzel a módszerrel elérhetjük esetleg azt is, hogy a kollégák megtalálják majd mindig a megfelelő termet, amikor ülést tartunk. Jó, jó, visszavonom azonnal elnézést. Dok- Metti doktor úr kapja meg még a szót, parancsoljon. Thank you, Chairman. Uh, I'll address this... Köszönöm, elnök úr. Gyorsnak kell lennem, úgyhogy az erc mint politikai eszközt fogom megvizsgálni. Voltak, akik csodának írták le az erc -t. Szerintem ez nem csoda, hanem egy nagyon komoly politikai akarat, inspiráció és elkötelezettség kombinációja a tudományos tanács, illetve az ügynökség részéről. Ezt tanúsíthatom. Az 552-es jogszabályban szó van arról, hogy az ERC felülvizsgálatára sort kell keríteni, hiszen ez egy nagyon új eszköz. Ezért egy magas szintű munkacsoport Fiki Freiberger asszony a volt lett elnök elnökletével el is végezte ezt a munkát, és ajánlásokat fogalmazott meg. A biztonság ezt megvizsgálta, és cselekvési tervet fogalmazott meg. Az ERC fiatal struktúráját egy robosztus profi struktúrává kell átalakítani, aki a legjobbakkal is felveszi a versenyt globális szinten. Az intézkedések között, amelyeket ezen cselekvési terv révén vagy óvoltából végrehajtottuk, létrehoztunk egy bizottságot a tanácson belül. Az egyszerűsítés, az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére nagyon sok erőfeszítést tettünk, illetve az értékelési folyamatunkat is felülvizsgáltuk. Ez kritikus az ERC kiválóságának a biztosítása szempontjából az információs technológiai rendszereket is fejlesztettük, fejlesztettük a felhasználók számára, az eljárásainkat is módosítottuk, és a jogszabályokat is felülvizsgáltuk. Ezek az egyszerűsítési erőfeszítések a többi a kutatási, hetedik kutatási keretprogramban résztvevő programok számára is hasznosak voltak. Mi egy ilyen kísérleti laboratórium szerepét töltöttük be. Ez a dia megmutatja, hogy volt még egy felülvizsgálat, mégpedig azért, mert a tanácsi következtetésekben kimondta a tanács, hogy 2011-ben, és most elérkezett ez az év, szükség van egy másik nyomonkövetési akcióra. Ez nagyon időszerű, hiszen jelen pillanatban az új kutatási keretprogramot, stratégiai keretet ö, alakítjuk ki, és azért jó látni, hogy hol is állunk. Az ERC világos, hogy siker. Egy sikertörténet vagyunk. Mindenki egyhangulag tökéletes sikernek írta le az ERC-t az FP7-ben. Az Európai Bizottság, a Tudományos Tanács további szakértők és Vicky Freibega asszony biztosítják ennek a nyomon követési erőfeszítésnek a folytonosságát. Sikerült komoly elő, őszinte előrelépést tapasztalnunk, de még vannak fennálló, megoldandó kérdések, különösen az egyszerűsítés területén. Ez általánosan igaz a hetedik kutatási keretprogramra, illetve még vannak feladataink az irányítás megreformálásában is. Múlt év végén létrejött egy munkacsoport, Robert Jan Smith ennek az elnöke, és mellettem ülő hölgy is részt vesz benne. Aztán a tudományos tanács, a bizottság jogi szakértői és mások is részt vesznek ebben. Következő hónapban fogjuk kérni a jelentésünket, világos, végrehajtható következtetésekkel, amelyek a jövőbeli komo közös stratégiai keretre is kihatással lesznek. Ezen a dián az látható szintén, hogy az ERC siker történet. Ennek a fő magyarázata az, hogy tényleg a kiválóságot tartottuk szem előtt, ezt az üzenetet továbbra is szem előtt tartjuk. Abszolút fontos. Nincs kutatás aminek igazi értéke van kiválóság nélkül. A másik dolog, az EC, ez egy tanuló szervezet, tehát mi is tanulunk, ez az egyik erősségünk. Változ, változunk, változásra is van szükség egyébként, egyrészt az adminisztratív területen, tipikusan azt láttuk, hogy az ERC modellei egyszerűek, olvashatóak, érthetőek, a részvevők számára könnyen hozzáférhetőek. A második pont, amit érdemes meggondolni, az a kormányzási modellünk. Ez az autonómia szempontjából nagyon lényeges. Aztán a bizalmi alap. Bizalmi alapon kell az ellenőrzési alap helyett dolgoznunk. Ez egy alulról felülről építkező program, ami a résztvevőktől függ teljes mértékben. A nemzeti rész rendszerekkel kapcsolatban most jelen pillanatban átvilágítjuk az európai kutatási rendszereket. Még nem tudom, hogy mi lesz ennek az eredménye, de az már is világos, hogy az ERC-n keresztül a tagállamok és a, a régiók látják, hogy hol állnak, és milyen feladataik vannak még. Az utolsó dolog, ezeket a tanulságokat le kell vonni, és a közös stratégiai keretbe bele kell foglalni. Ez lehetővé fogja tenni, hogy továbbra is ilyen sikeresek legyünk. Úgyhogy kérem, az erőfeszítések szintjét az ERC ambícióival állítsák párhuzamba. Azt láthatjuk, hogy a sikerünket nagyon tükrözi az Európai Bizottság álláspontja, és ők is felismerték ezt. Mindent megteszünk hogy a továbbiakban is megszolgáljuk a bizalmukat. Nagyon szépen köszönöm. Most lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel még itt ott. Jordán Cészlik asszony. Próbáljunk meg eh, amennyi lehet tömören fogalmazni, hiszen félig végeznünk kell valahogy. Jaj, még sokan akarnak hozzászólni. Illetve mégsem. Romána Jordán Cizli asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a nagyon érdekes prezentációkat. Novotni professzort szeretném megkérdezni. Azt mondta, hogy azt szeretné, hogy több nő és több az EU-n kívüli kutató érkezzen, illetve bizonyos tagállamokból több kutató érkezzen. Megnéztem a dokumentumokat, amelyeket a prezentációjuk előtt kaptunk, és tényleg azt látom, hogy nagyon kevés, nagyon alacsony a képviselet a bizonyos tagállamok részéről van, amelyeket senki nem képvisel. Ön azt mondja, hogy ennek az oka az a kutatási kiválóságban lévő hiányosságok problémája. Erről, ennek az okairól tudna még mondani? Ezeknek az okoknak az elemzését, felmérését elvégezték? És mit gondol, mit kéne tennünk annak érdekében, hogy ezen országok kutatóinak a részvételét elősegítsük. Azt mondta, hogy még van helye a fejlődésnek, és nagyon jó lenne, hogyha ezekből az országokból az éles elméket nem veszítenénk el. És az ön prezentációjából is azt éreztem, illetve az ön utolsó nyilatkozatából, hogy az egerek agyát olyan lehet moderezni az emberi agyat is. Angelika Nibler. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani kiváló ragyogó előadásokért. Elnézést kérnék, az elején nem voltam itt, de más szakbizottságokban éppen szavazás történik, és több kollégának is, így nekem is problémát okozott. Ez több helyen kellett volna egyszerre lennem. Nagyon nagy dicséret életi önöket a tekintetben, hogy hogyan vitték előre ezt a projektet, Érdekelne, hogy az ERC programok jövőbeni programjait, projektjeit hogyan látják, hogy a jövőben is az egyes kutatókra koncentrálnak majd, vagy megpróbálnak majd kiválósági csoportosulásokat, szövetségeket támogatni. És a kérdésem Novotni professzorasszonyhoz, csatlakozva ahhoz, amit Romana Cizai kolléganő mondott, Látható tehát, hogy bizonyos országok nem részesültek ösztöndíjakban, és ez nagyon megrázott engem, kifejezetten megrázott. Mi volt ennek az oka? Hiszen én laikusként úgy gondolnám, hogy azok a kiváló tudósok, akik esetleg azokból az országokból származnak, amelyek itt nem szerepelnek a listán, más országokba mentek és onnan pályáztak de érdekelne, hogy ön mit gondol, miért van az, hogy bizonyos országokból olyan kevesen pályáznak, ezt nagyon fontosnak tartanám, és kíváncsi volnék arra is, hogy hogyan, hogy gondolja, hogyan lehetne javítani ezen az arányon az e- RC továbbfejlesztése során. Aztán RT, elnézést, hogyha már rákérdeztek erre, de legalább így majd a hosszú távú memóriában megmarad legalább ez a kérdés. Milyen konkrét sikerek vannak, az EIT tekintetében, illetve az EIT struktúráján van-e még mit javítani? Köszönöm. Ők sajnos már elmentek, az EIT képviselői, mondja az elnök, de valahogy majd még továbbítjuk ezt az utóbbi kérdést. Krisztián Éler. Gratulálok Önöknek. Azt hiszem, hogy egy intézmény nem tehet nagyobb szívességet a képviselőknek, mint hogy azt állítja, hogy van agyuk és működik a memóriájuk. A parlament az ERC-nek az egyik pártolója, az én egérszerű agyam alig-alig emlékszik arra, hogy az intézmények között voltak-e korábban keservesebb harcok, mint amikor a parlament megpróbálta az ERC függetlenségét amennyire lehet támogatni. Ilyen értelemben illetve ennek értelmében a kérdésem az, hogy mi a helyzet az ERC függetlenségével, és milyen további támogató lépéseket tehetünk ebbe az irányba. A második kérdés pedig, az előadások során többször hangsúlyozták a kiválóság témakörét. Ez is ugye egy vitás kérdés volt a hetedik keretprogramban. Most egy kicsit mást helyeztünk a középpontba, nem jelezzük meg ugyan a kiválóságot, de differenciálunk, legalábbis az eszmecsere során, a bizottság részéről és más részről is. Egyrészt az innovációs kiválóság és a tudományos kiválóság között. Eddig a tudományos kiválóság volt a kritérium a kiválasztás során, most pedig egy kicsit az innovációs kiválóság irányába mozdulunk el, mennyiben tartják ezt jó megközelítésnek? És a második kérdésem természetesen a finanszírozásra vonatkozik. Az ERC esetében, mint sok más program esetében is van egy, egy láthatjuk azt, hogy az elmúlt két évben, az utolsó két évben költik el a legtöbb pénzt, a program végével mennyiben kezdődik megint ugyanez a minta, tehát hogy az első két-három évben csak alacsonyak a költségek is utána növekednek, és ugye a parlament célja az, hogy a költségvetésüket növeljük, éppen ezért érdekes ez a kérdés, és technikailag is érdekes ez, hiszen újra, újra és újra azt látjuk, hogy a program vége felé két éven keresztül egy magas szintű lehívás történik, és utána megint egy nagy zuhanás, ami a kontinuitás folyamatosság tekintetében ugye nem észszerű. Kárvályó kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm kollégáknak a prezentációkat. Egy javaslatom lenne, amivel kapcsolatban kikérném a véleményüket. A siker arány javításra. 13,8% azért elég alacsony. Nagyon sok olyan kiváló javaslat van, vagy pályázat, amit nem finanszíroznak. Hogyan lehetne ezt? Persze az egyik megoldás az az Európai Uniós költségvetés növelése, de más módon lehetne az, hogy például önkéntes alapon a régiók és a tagállamok finanszíroznák azokat az azokat a pályázatokat, amelyek egy bizonyos minőségi szintet e- elértek. Tehát, hogy a saját régiójuk, saját országuk finanszírozná, mondjuk struktúrális alapokból, vagy más EU-s alapokból, önkéntes alapon kéne ezt persze, de hogyha valaki esetleg elkezdi, akkor lehet, hogy a, a többiek sem akarnak lemaradni. Ez nagyon egyszerű módja lenne az európai kutatási térség továbbépítésének a közös programozásnak, hiszen az összes régió vagy ország, amelyeknek a saját pénzügyi adminisztratív szabályai vannak, ezekben közös az, hogy az értékelés európai szinten születik meg. Ez a versenyképességet javítaná Európában, és előmozdítaná a kiválóságot. És amikor egy pályázatot finanszíroznak, akkor az a pályázat nem feltétlenül csak a régióban volt a legjobb, hanem európai szinten is, hiszen az értékelés egy európai panel által lett elvégezve, amelynek nagyon komoly kritériumai vannak a kiválóságra nézve. És egy regionális szinten talán túl sokkal kevesebb az adminisztráció, nem kell például nekik arra költeni, hogy legyen egy zsűri, mert ezt az európai szintű panel elvégzi, tehát lehetne, meg lehetne vizsgálni azt, hogy tagállami vagy regionális szinten is legyen finanszírozás annak érdekében, hogy több ösztöndíjat lehessen kiadni a jövőben. Köszönöm. Frau Kollégin Matthias. Matthias kolléga, nő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném nagyon szépen megköszönni az elhangzott előadásokat. Szeretnék visszatérni egy olyan témára, amelyet Novotny asszony említett, és mások is szóltak már erről. A sikeres pályázatok támogatásáról van szó, azon országok részéről, amelyek még nem képes viseltetik magukat elég nagy arányban. Nem csak cél ez, hanem szükségszerűség is nagyobb kohéziót kell elérnünk egy ilyen projekt esetében, hiszen egy olyan projektről van szó, amelyet mindannyian elismerünk, sikeresként ismerünk el, és az Európai Kutatási Tanács önálló és független, éppen ezért szeretném megkérdezni. A politika, a stratégia, amelyet meghatározunk hogyan akarják ezt a problematikát megközelíteni. Számunkra úgy tűnik, hogy itt még sokat teendő. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek hozzánk. Ez nagyon hasznos a számunkra. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Lehet, hogy inkább csak az saját bizonytalanságaimról van szó, de ezeket szeretném tisztázni. Novotnyi asszony, nagyon jól ismeri a kutatás, tudomány világát. Önhöz szeretném intézni kérdésemet. Ön mit gondol, a kutatóink mit gondolnak, miután az Európai Kutatási Tanácsot létrehoztuk, és egészen konkrétan a tudományos közösség, a tudósok közössége úgy értékeli, hogy ez a projekt eleget tesz az elvárásaiknak és a célkitűzéseiket segít elérni? Itt vannak különböző vélemények, és érdekelt volna, hogy vannak-e adatai erről. Itt nem a benyújtott pályázatok számára gondolok, hanem az érdekelne, hogy hogyan értékelik, hogyan látják a tanácsot a kutatók, tudósok. Aztán még egy kérdés, ez tény, realitás, mások is beszéltek már erről, hogy nem minden tagállam képviselteti magát egyenlő arányban, nem egyenlő módon éltek a kutatási tanács nyújtotta lehetőségekkel, és természetesen ez nem jó, hogyha eltérnek a vélemények ezen a téren, és ez természetesen ahhoz vezethet, hogy a kutatási tanács működése is kárt szenved. Nem lehet, hogy nem lehetne találni valamilyenféle megoldást arra, hogy valóban mindenki ugyanolyan lehetőségekkel indulhasson, és ugyanolyan lehetősége legyen kiválósága bizonyítására. Lehet-e találni megoldást, amelyel az Európai Unió érvényre jutathatja alapvető koncepcióját, nevezetesen, hogy a megfelelő régiókat felzárkóztassa, felkarolja. Azt hiszem, nagyon fontos erőfeszítéseket tenni ezen a téren, annak érdekében, hogy a technológia területén ez ugyanúgy megtörténjen, mint más területeken. Novotni professzorasszony, megpróbál válaszolni? Vagy más szeretne? Igen. Mondták, hogy illetve így állapodtunk meg először is. Azt említeném, ami a legnagyobb visszhangot váltotta ki az önök kerében, és biztosítani szeretném önöket, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a legjobb tudományos tehetséget kell megtalálni, bárhol is legyen Európában és arra emlékeztetnék, hogy Monié asszony Romániában született, és részben Romániában tanult, és most pedig Németországban végzi a kutatásait és ez nagyon sok fiatal esetében van így ezekben az országokban. Az okok, és hát ön is el tudja mondani majd a személyes okait, de mi elsősorban úgy gondoljuk, hogy ha megnézzük, hogy mennyit költenek azokban az országokban kutatásra és fejlesztésre, milyen állapotban vannak az egyetemek, akkor eh, nagyon szoros a kapcsolat a között, hogy mennyit költ egy ország K plusz F-re és az ECR ösztöndíjak között a másik oldalon. Hogyha a fiatalok nem találják meg a megfelelő munkafeltételeket otthon, akkor úgy érzik, hogy vesztettek, és olyan helyekre mennek, ahol adottak a feltételek. Úgyhogy ez az, amit mi hangsúlyozunk, és mondunk is mindenkinek, aki hozzánk fordul és felveti ezt a kérdést. Mi ragaszkodunk a kiválóság elvéhez, mert a mi küldetésünk az, hogy megtaláljuk a legkiválóbb kutatókat, hogy a legkiválóbb kutatásokat végezzék el. És éppen ezért nagyon jó látni, hogy bizonyos országok, és most egy nagy országot említek, Lengyelországot, ahol mostanában létrejött egy ügynökség az ERC modellje alapján, azzal a céllal, hogy segítse jobbítani a szelekciós eljárást, hogy megfeleljen ez az érdemek alapján való döntésnek. Úgyhogy szeretnénk középtávon további ilyen kezdeményezéseket látni. Reméljük, hogy ezek meg fogják hozni a gyümölcsüket, és ha a fiatalok látják, hogy otthon is vannak lehetőségek, akkor amellett döntenek, hogy hazatérnek. Másodszorban foglalkoznék azzal a kérdéssel, amit Kavaháló asszony vetett fel, és ez tulajdonképpen örömmel mondhatom már megtörtént, de önkéntes alapon. Úgyhogy az első forduló után számos ország azt mondta, hogy azok, akiket személyes interjúra is behívtak, ők olyan magas szinten állnak, hogy mi is visszavesszük őket, és adunk ösztöndíjat. De hát ezt hazai forrásokból kell finanszírozni, valamelyik ország megteheti ezt, valamelyik nem, de ez egy kezdeményezés, és azt hiszem, hogy az országoknak oda kell figyelniük arra, hogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy a saját kutatást elősegítsék és bátorítsák a kutatókat. Egy szót még az IRC függetlenségével kapcsolatban, és egyben köszönetet is mondok önöknek az előző támogatásukért, amelyben részesítettek bennünket, hogy függetlenek lehessünk, és erősíthessük függetlenségünket. És itt hivatkoznék arra, amit Mateusz képviselő mondott, hogy az ajánlások, amelyeket kaptunk, Freiberga asszonytól, ezek megvalósultak, és szeretnénk egy task force-t létrehozni, az eredmények hamarosan rendelkezésre fognak majd állni, és azt hiszem, hogy a múltban volt sok probléma, a, de most nagyon harmonikus a kapcsolat a végrehajtó ügynökséggel, és megvan a közös törekvés, és vannak persze strukturális problémák, de ezeket megoldjuk. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt a kérdés a tudományos és az innovációs kiválóságot illetően. A különbség az az, hogy ki dönt arról, hogy mi a kiválóság. A tudományos kiválóság esetében ez a válasz egyszerű, ez a peer review, tehát a legjobb tudóst kérik meg a világon, és a tudományos közösség világszerte hozza meg a döntését arról, hogy ki a legjobb. Az innovációs excellencia esetében meg a piac és a társadalom hozza meg a döntést, ugyanis az innováció azt jelenti, hogy valamely ötletet felkaroltak, és a piac elfogadta, befogadta, ha pedig szociális társadalmi innovációról van szó, akkor a társadalom fogadja be és teszi magáévá. Úgyhogy vannak lehetőségek arra, hogy megítéljük az excellenciát az innováció területén is, és most abba is hagyom. Köszönöm szépen. Monié professzor asszony is akart még mondani valamit. Nagyon röviden. Azt szeretném mondani, hogy amikor Romániából eljöttem, ott nagyon kiváló volt az oktatás, aztán négy évet Németországban töltöttem. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy valamit visszaadjak annak a helynek, ahonnan jöttem, és meg fogom tenni. Visszamentem Romániába, jártam Moszkvában is, és tehát az én laboratóriumomban 25-en dolgoznak, és 18-an külföldiek, a legtöbbjük kelet-európai. Olaszországból, Franciaországból is érkeztek páran. A probléma az, hogy a legtöbbjük nem megy vissza, nem megy haza. És eh, ezt eh, eh, látni kell, és valamit az országokban kell tenni, hogy, hogy vonzóak legyenek a legjobbak dolgoznak nálam a laboratóriumomban, a Max Planck intézetben, és nagyon meglepő, hogy amikor nem régiben egy Buda- meglátogattam a Budapest Intézetet, akkor én azt gondolom, hogy az én területemen van egy olyan kutatóintézet, amely nagyon jó, a legjobb kutatókat produkálják az ideg a neurológia területén. Nincs is versenytársuk. Öt ók a legjobbak, és finanszírozza is őket az IRC. Tehát lehetővé kell tenni a helyszínen, hogy ezek az emberek visszatérjenek Kelet-Európába. Németországban egyébként ugyanez a probléma. Nagyon sokan elmentek az Egyesült Államokba, és a feladat az, hogy visszahozzák őket. Németország komoly erőfeszítéseket is tesz, hogy bátorítsa a fiatalokat, hogy pályázzanak ERC ösztöndíjat, és igenis lehetőség van arra, hogy visszahozzuk őket, mert tenni kell valamit az országoknak maguknak is, hogy visszahívják, visszacsalogassák ezeket az embereket. Minden esetben látható, hogy vannak PHD doktoranduszok, és hát ők is részesülnek az ERC pénzekben. 70 százaléka az ERC ösztöndíjnak fiatalokhoz kerül, nemzetközi az összetétel, és éppen ezért a számok mögött látni kell, ha ezt négyel, meg öttel megszorozzuk, mert ennyi, ekkora a multiplikációs hatás, akkor ez nagyon komoly hatással van a jövőre, és a legjobb kutatók tudnak együttműködni a legjobb ösztöndíjasokkal. És az ön kérdésére is visszatérve, azt hiszem, hogy nagyon hitelesek vagyunk a tudományos közösségen belül elismerik a hitelességünket, ez az erőnk, és mi ott vannak a gyökereink a tudományos közösségben, értük dolgozunk, és a tudományos közösség ezt nagyra is értékeli, és nagyon reméljük, hogy a társadalomnak vissza tudjuk adni azt, amit belénk fektet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! egy nagyon kompakt információ csomagot kaptunk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a munkát, és nagyon jó ötletnek tartom, hogy hoztak magukkal valakit, aki a másik oldalról is beszámolt, tehát hogy aki, aki profitál, aki ennek a kedvezményezettje, úgyhogy ez egy nagyon jó lépés volt. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, hogy eljöttek hozzánk, és mi meg megkezdjük a következő napi rendi pontunkat. Haladunk tovább a kutatással, rátérünk most a 11-es napi rendi pontra, ez a zöld könyv, kihívásból lehetőség, az Európai Uniós Kutatás és Innováció Finanszírozás közös stratégiai kerete felé. Matthias asszony elsőként a szó, parancsoljon. Öné a szó, ha szeretne szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. akarok szólni, persze, és megpróbálok majd azért rövid és tömör lenni. Nos, ami a vitánkat illeti, ez nagyon szépen beleillik abba, amit ma délután már hallottunk. Az innovációs tervezés, stratégiai kerete, illetve több éves pénzügyi tervezés, Szeretnék néhány általános kérdésről beszélni, amelyek alapját képezték gyakorlatilag annak a javaslatnak, amelyet szeretnék itt most bemutatni. Tehát nem fogok a részletekről beszélni. Először is szeretném elmondani azt, hogy ez az eszmecsere annyiban nagyon fontos, hogy a következő pénzügyi kitekintést figyelembe kell vennünk, és nagyon fontos egy olyan pénzügyi keretet meghatározni, amely megfelelő az európai kutatás és innováció számára. A kutatás és az innováció szerves részét képezik annak, amit európai hozzáadott értéknek nevezünk. És ami már régóta foglalkoztat bennünket, az az, hogy milyen intézkedéseket kell fogadatosítani, hogy pontosan ezt a hozzáadott értéket elérjük. És nem egy módja van ennek, vannak különböző alternatívák, és kiindulva abból, amit a zöld könyvben javasolta a bizottság. Egy alternatív javaslatot készítettem az, a, az átcsoportosításhoz. Itt vannak az eszközök, vannak finanszírozási programjaink, vannak szereplők, résztvevők, és most még annyi a dolgunk, hogy bizonyos hézagokat kitöltsünk. Éppen ezért egy új finom hangolásra van szükség, új definíciókra van szükség amelyek figyelembe veszik azt is, amit itt a parlamenten belül többen szóba tettek, ez a kutatás egyszerűsítése, átmeneti lehetőségek, innovációs unió. Mindazok a jelentések tehát ide tartoznak, amelyek a témával eddig is foglalkoztak, és amelyek szavatolják a folytonosságot annak érdekében, hogy az Európai Parlament egyfajta közös álláspontot tudjon képviselni. Mindenek előtt arról van itt szó, kiindulva az Európai Bizottság zöld könyvéből, hogy három finanszírozási programot, a keretprogramot, az Innovációs és Technológiai Uniót és a nagyobb versenyképességet mozdítsuk elő, ez a három eszköz. És aztán itt vannak a strukturális alapok és a különböző oktatási programok, amelyek az oktatásba és az innovációba ruháznak be. Meg kell néznünk most azt, hogy hogyan alakítjuk át az egészet, hogy valóban meglegyen ez a közös stratégiai keret, annak érdekében, hogy most nem arról van itt szó, hogy elkülönítsük a dolgokat, hanem sokkal inkább egy közös tető alá kell, egy közös ernyő alá kell hozni ezeket, ez a közös stratégiai keret, és ennek érdekében az rendelkezésre álló eszközöket is össze kell fognunk. Nagyon fontos látni, hogy eddig megpróbáltuk ugyanúgy kezelni a nagyon különböző dolgokat. Például az egyetemeket ugyanúgy kezeltük, mint a kis és középvállalatokat. Ez nem mehet így tovább. A különböző eszközöket a különböző célcsoportokra kell kialakítanunk, ha úgy tetszik, és mindenek előtt valóban az európai hozzáadott érték lehetőségét kell megteremtenünk. Vannak még dolgok, amelyeket el kell mélyítenünk. Tettem itt egy javaslatot, most ugye még a vita, az eszmecsere fázisában vagyunk, megpróbáltunk bizonyos általános irányokat meghatározni, de vannak olyan kérdések, amelyeket fel kell tennünk, a zöld könyv a nagy kihívásokkal foglalkozik, ki, kiválósági központok, versenyképessége, de azt hiszem, hogy ezen felül még további kérdéseket kell feltennünk. Hogyha például egy orientált, irányított kutatásról, kiválósági kutatásról beszélünk, akkor ezt valahogy finanszíroznunk kell. Hogyan akarunk eljutni a kiválóságig? Pályázókra van nyilván szükség, nyomtatványokat kell kitölteni, és nyilván a javaslatoknak valamilyen alapra kell épülniük, megalapozottnak kell lenniük. És aztán kérdés az, hogy milyen eredménnyel jár az adott projekt. Hiszen a kutató számára eredmény lehet az, hogy elismerés nyer, hogy egy vállalat átveszi az ő ötletét, kutatását, hogy az ő kutatási eredményét egyfajta termékként kezelik például. A jelenlegi gazdasági válság idején egyre nagyobbak a különbségek a különböző nemzetgazdaságok között, mindeközben azonban egyre világosabbá válik az, hogy mit is jelent az európai kohéziós projekt. Ezen a téren még sokat teendő, mégpedig a különböző eszközöket külön kell választanunk, le kell választanunk a kohéziós alapról és ennek így kell maradnia, el kell tehát választani az egyiket a másiktól, nem szabad ezeket összevegyíteni egymással. Másrésztről fel kell lépnünk azzal szemben, amit problémaként azonosítottunk, gondolok itt arra a nyersanyagokhoz való hozzáférésre, illetve a pénzhez való hozzáférésre. A az ösztöndíjak 50%-a csak bizonyos intézményeknek hozzáférhető, és a mai Európában gondoskodnunk kell arról, hogy azok a tagállamok és azok a régiók, amelyek alul reprezentáltak, különleges támogatásban részesüljenek, gondolok itt az új tagállamokra és a déli tagállamokra. Ez nyilvánvaló. Aztán a, az egyes tagállamok sajátosságait is figyelembe kell venni. Ez részben még nagyon nehezen valósul meg. Itt-ott belemehetünk a részletekbe, de alapvetően megpróbáltam itt a három különböző szint között egyfajta átcsoportosítást, átstruktúrálást elérni. Tehát kutatás, innováció, és mit jelent az innováción belül a szociális innováció, mit jelent a piacorientált innováció. Az első szint úgymond az úgynevezett capacitation, tehát a, az, hogy valakit felruházzunk képességekkel, és lesz ehhez szükséges infrastruktúra. Saját költségvetési tételekre van szükség a nagy projektek számára, mint a Galileo, az ITER, és így tovább, ezek talán túl is mutatnak a keretprogramon innovációs technológia, ez egy, ugye ez egy keret, és nyilván a támogatások, a pénzügyi támogatások, amelyeket odaítélnek, szintén látni kell. Vannak ilyen támogatások a nagy projektek számára, de a keretprogram esetében mindenek előtt a capacitation rubrikába eső projektekről van szó. Olyan pénzeszközökről van itt szó, amelyek többek között célorientált hitelek és támogatások. Aztán a második szint a potenciál, a meglévő potenciál kiaknázás és a konszolidáció. Erre létezik ugye a keretprogram, ez a célja, és ide tartozik az értékelés, és elegendő időre van szükség mindenhez, szükség van kapacitásokra az interdisziplináris kutatáshoz, az együttműködés javítására. Az Európai Kutatási Tanács a az erőforrások összefogásának pontosan egy ilyen formája annak érdekében, hogy a különböző ágak, tudományos ágaknak legyen egy kapcsolódási pontja és összefogja a potenciált a különböző területekről, és ehhez meg kell találni a finanszírozás lehetőségét. Például többek között ösztöndíjak formájában volt egy ilyen projekt, például a Marie Curie projekt. Nagyon fontos a mobilitás növelése is, de természetesen a mobilitáshoz meg kell teremteni a megfelelő lehetőséget, Gondolok itt arra, hogy a nők hozzáférését ezekhez a projektekhez javítani kell szem előtt kell tartanunk a kutatás szociális dimenzióját. És ez szorosan ide kapcsolódik, erről gyakran megfeledkezünk. Aztán a harmadik szint egy olyan javaslat, inkább egy piacorientált megközelítés felé mozdul el. Itt mindenek előtt a kis és középvállalatok, innovatív kis és középvállalatokról van szó. Ők még igen kis arányban képviseltetik magukat, ez pedig azzal függ össze, hogy még nem elegendő mértékűek a számukra rendelkezésre bocsátott eszközök. Éppen ezért azt javaslom, hogy egy új pénzeszközt alakítsunk ki a kis és középvállalatok számára. Lehetne ez egy európai bank például, amely a kis és középvállalatok számára hitelt ad a kutatásokhoz. Pontosan azért lenne erre szükség, hogy ennek a vállalkozói formának hogy vállalati formának a sajátosságait figyelembe vegyük. Hiszen a kis és középvállalatok az európai vállalatok gerincét képezik, úgymond, de egyelőre még nem élveznek megfelelő támogatást. Noha az elmúlt években a kis és középvállalatok gyakorlatilag az európai ipar sikeréhez nagymértékben hozzájárultak. Az innováció természetesen a kutatás eredménye. Azonban éppen ezért egy olyan kutatásra és innovációra van szükség, amely valóban piacorientált. Emellett fontos a nyilvánosság tájékoztatása és, és különbséget kell tennünk. A termékek, az öntermékek és szolgáltatások között, amelyek szociális célokat szolgálnak, és az olyan szolgáltatások és termékek között, amelyek valóban piacorientáltak. És ez, a, ez volna a javaslatom. Szeretném, hogyha erről eszmét cserélnénk, hogyha vannak kérdéseik, természetesen szívesen válaszolok rájuk, de én úgy gondolom, hogy egyelőre még nem értünk célt, még mindig úton vagyunk, és nagyon fontos, hogy elérjünk, elérkezzünk oda, hogy parlamentként egy hangon tudjunk majd szólni, ami a kutatás és innováció témáját illeti. Köszönöm szépen, rátérünk most az eszmecserére. Előtte szeretnék még üdvözölni valakit, nem magától értetődő, hogy ő mindig itt van. A Smith úr, főigazgató úr itt van, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Nagyon örülök, hogy ennyire érdeklődik ezen kérdések iránt, és hogy ön majdnem mindig itt van, amikor ilyesmiről beszélünk. Köszönöm szépen. Először is Éler úr kap szót, parancsoljon. Szeretném azzal kezdeni, illetve nem azzal kezdem, amivel általában kezdjük, hogy köszönetet mondunk a jelentéstevőnek, és nem csak üres szavakként mondom ezt, de valóban köszönetet mondok neki, mert úgy gondolom, hogy itt ugye az elnyék jelentéstevők eszmecseréje során egy széleskörű ideológiai paletta került terítékre, és azt hiszem ennek eleget tett a tervezete. Egy nagyon okos és bátor jelentéstervezetet készített, talán néhány kiegészítő megjegyzést tennék. Egyrészt, mi lehet ennek a zöld könyvnek a jelzés értéke? A zöld könyv akkor kerül a nyilvánosság elé, amikor éppen a több éves pénzügyi keretről tárgyalunk. És ez befolyásolja azt, hogy a zöld könyv milyen szinten tud majd érvelni. Éppen ezért nagyon fontos a bizottság, a parlament és a tanács felé világossá tenni, hogy a zöld könyvben az áll, hogy a kutatási keretprogram költségvetését meg kell duplázni. Mondom ezt azért, hogy világos legyen az üzenet. Másrészt az egyik központi jelentőségű dolog, ami közösen dolgoztunk, és amihez nagy mértékben hozzájárult Kárvályó asszony, az az, hogy a zöld könyvben megismételjük azt, hogy mielőtt egy további kutatási keretprogram lényegét kidolgoznánk, egyet kell értenünk abban, hogy a, az egyszerűsítés a legfontosabb, mielőtt a kutatási program átalakításáról szólnánk. A harmadik dolog, a harmadik üzenet, hogy nagyon fontos, hogy amikor olyan témákról beszélünk, mint a KKV-k, akkor beszéljünk a hatalmas hazugságokról is ezen a téren. Kétlem, hogy a KKV-k jelenlegi definíciója alapján, amelyek amely ugye főként statisztika alapú. Kétlem tehát, hogy ennek alapján ágazat specifikusan azt látnánk, hogy ez működne. Ez nem így van, nem működik, ha megnézzük az eredményeket, hiszen bizonyos ágazatokban úgy választottuk meg a kkv fogalmát, hogy az túl szűk, és ágazat specifikusan nagyon innovatív középvállalatok például kiesnek a definícióból. Másrészt úgy gondolom, hogy a KKV-k témája egy olyan kérdéskör, ahol nagyon fontos, hogy megoldást találjunk. A Risk Sharing Facility témakör rendkívül fontos. A parlament támogatta ezt a kísérleti megközelítést, de világos, hogy ami ezt a risk sharing facility-t illeti, nem szabad csak odaítélnünk egyszerűen a nagy támogatásokat a nagy ipari vállalatoknak, hanem azt szeretnénk, hogy ezt differenciáltabban alkalmazzuk, hogy legyenek nemzeti közvetítők, hogy ennek az új finanszírozási formának legyen olyan része, amely a kisebb vállalatokat célozza meg, hiszen máskülönben ez egy illúzió, amely, hogy ez egy olyan eszköz, amely mindenek előtt a KKV-kat támogatja. Erről mindenképpen szót kell ejtenünk. Szeretnék még egy dolgot hozzáfűzni. A bizottsággal ez esetben azt hiszem, nagyjából azért közös nevezőn vagyunk, közös úton haladunk, de azt is világossá kell tenni, hogy ezt az útvonalat, irányt eddig a bizottság határozta meg a zöld könyv révén, és világos az is, hogy a bizottságon belül vannak azért sokkal tovább mutató vélemények. Látszik az, hogy az innováció az egyik legfontosabb téma vagy prioritás. Azt hiszem, hogy mi készek vagyunk ezt elfogadni, de csak akkor, ha világosan definiáljuk, hogy mi az, hogy innováció, és hol vezet, mert hogyha ez megint csak egy lazán megfogalmazott, átfogó fogalom, akkor nagyon nehéz, mint például az ERC esetében meghatározni, hogy mit is jelent az, hogy innovatív kiválóság, vagy tudományos kiválóság. Igaz ez a különböző programok összefogására is egy nagy közös programmá. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy drasztikus lépésre van szükség, egy drasztikus változásra a 7-es és a 8-as keretprogram összehasonlításában, de világos, hogy ez nem fog működni, hogyha például megkérdőjeleződnek a központi jelentőségű témái az Európai Kutatási Keretprogramnak. És azt hiszem, hogy ön nagyon nagy lenne az ellenállás, hogyha, hogyha például a közös kutatási projektek és az együttműködési programok megkérdőjeleződnének. Azt hiszem, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint van egy jó jelentéstervezetünk, amely tudja a vitákat strukturálni, csatornázni, ott, ahol ez nagyon fontos, mégpedig amikor a költségvetésről van szó, de arra kell összpontosítanunk, hogy valóban a legfontosabb üzeneteket fogalmazzuk meg szeptemberben, és szeretném világosá tenni azt, hogy nagyon fontos, hogy a parlament egy hangon szóljon, hiszen az hetedik keretprogram esetében nagyon gyenge volt a hangon, későn kapcsolódtunk be a folyamatba, és sok mindenben nem értettünk együtt. Egyet úgy tűnik a mostani zöldkönyv esetében ez nem így van. Még egy utolsó mondat. A néppárt részéről a szocialistákkal együtt a zöld könyvben először vezettünk be egy fogalmat, ez a Stairway to Excellence, illetve hát a lépcsőfokok a kiválóság felé. Ez nagyon, ez annyit jelent, hogy az új tagállamok részvételét, illetve azt, hogy mennyiben tudják képviseltetni magukat, ezt valahogy sikerüljen előmozdítanunk. Tehát, hogy megmaradjunk a kiválóság fogalmánál és célkitűzésénél, de mindeközben megpróbáljuk növelni az új tagállamok részvételét. Ez egyfajta kompromisszum, de meg maradunk a kiválóságnál, hiszen minden más megkérdőjelezni a programot. A kompromisszum annyiban is fontos, hogy ügyelnünk kell arra, hogy világos maradjon, hogy erősíteni akarjuk a kiválóságot az új 12 ugyanan csatlakozott tagállamban, de nem akarunk kohéziós programot kovácsolni ebből, ezt szeretném megismételni, ami a kutatási keretprogramot illeti. Nagyon fontos az, hogy tényleg a kiválóságra hegyezzük ki a dolgot, hiszen nem lehet mindent a kohézióra kihegyezni, és Európának versenyképesnek kell maradnia. Ami a nemzetközi versenyképességet illeti, ott nem a kohézió a fontos, ott Ázsiával és Észak-Amerikával kell eh, versenyeznünk. Azt hiszem, hogy ez a Stairway to Excellence eh, nem csak egy jó megfogalmazás, nem, és nem marad meg fogalmi szinten, hanem konkrét javaslatokat is tudunk majd tenni ennek kapcsán, és eh, közösen arra kell törekednünk, hogy 27 tagállamként közösen valóban az legyen a fő üzenet, hogy a 8-as keretprogramhoz nagymértékben megnöveljük a rendelkezésre álló támogatásokat. Ford kolléga. Köszönöm szépen, és én tényleg köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, amelyet végzett. Nagyon sok kutatást ö, ö, ö, fektetett be és néhány megjegyzés megtámogatandó, ami már tulajdonképpen elhangzott. Én nagyon csalódtam abban a munkában, ami következett Kavályó asszony munkája után. Ez olyan, olyan anonim támogatást kapott csak a parlamenttől, és annyira kevéssé vette a bizottság figyelembe. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az a munka, amit most végzünk, ezt figyelembe is veszik, ez érvényesül a bizottságnál is, ugyanis a parlament az nem jó, hogyha csak itten ilyen, ilyen anonim módon közelítenek hozzá. Ez egy olyan fontos kérdés biztosítani, hogy a megfelelő pénz a megfelelő helyre kerüljön, a, a, a feltalálókhoz, tudósokhoz, a laboratóriumokba. És nem szabad, hogy, hogy az elvesszen ez a pénz. Néhány kérdés a jelentéssel kapcsolatban. És ezt meg is beszéltük már. Van egy célunk. A cél az nem a 3%-os költségnövelés, ez az eszköz a cél az az, hogy a kutatást, az innovációt elősegítsük két oknál fogva hogy elősegítse a növekedést a globális gazdaságban, ő biztosítson új munkahelyeket, másodszorban pedig, hogy megfeleljen a ö, nagy kihívásoknak, amelyekkel a jövő generációi fognak szembesülni. Ezért kell növelni a kiadásokat, csak a cél az nem a pénzeszközök ö, ö, növelése, hanem a, a, a, az említett ö, megközelítések érvényesítése és a legsikeresebb az együttműködés, nem csak országok között, hanem az ipar, a magán és az állami szféra, a jótékonyság intézmények, stb. számos intézmény között. Ez a lényeg, mert az adófizetők pénzét így lehet hasznosítani, az együttműködés is segítheti a finanszírozást. Nagyon sok KKV van, kis középvállalkozás, amelyek fontosak, őket is segíteni akarjuk de nem szeretnénk, nem szeretnénk éppen, hogy elvenni a kedvüket, mert a lényeg az, hogy, hogy ők is be tudjanak ebbe kapcsolódni. Nem kell, hogy, hogy elveszítsék az érdeklődésüket ez iránt. És amikor a KKV-kről beszélünk, akkor fontos, hogy együtt tudjanak működni másokkal, akár nagyvállalatokkal is és kiléphessenek a, a nagyobb ö, arénába. Kiválóság. Azt hiszem, hogy igen, nagyon nagy szükség van a kiválóságra. Különben nem tudjuk megvalósítani az innováció vezérelte növekedést. Az excellencia elősegítése érdekében támogatni kell a fiatalokat, kutatókat különböző országokból, a kevésbé fejlett területeken is, régiókban is. Fontos a struktúra, a kohéziós alapok felhasználásánál, ugye ez részben a fejlettebb országok is profitálnak ebből, de akkor kevesebb kerül ezekre a programokra. Kevesebb jut. Úgyhogy a fókusz az mindig a kiválóság kell, hogy legyen. És meg kell dolgoztatni a pénzt. A pénznek intelligensebb módon kell dolgoznia. És ez akkor megy, hogyha még az alapok is együttműködnek egymással és a soft loan, az ösztöndíjak, ezek mind-mind ösztönző, bátorító lépések lehetnek. Most ugrálok egy kicsit itt a mondandómban. Fontos, hogy kialakuljanak a, a fiatal kutatók alkotta kapacitások de most még ott vannak az idősebbek is a munkahelyeken, úgyhogy figyelni kell, nehogy itt valami öreg, a fiatal ellen, ellentéteket alakítsunk ki, meg hogy az idősebbek úgy, éri, úgy érjék ezt meg, hogy ők hátrányos helyzetbe kerülnek. Erre vigyázni kell. De van egy kérdés, amire felhívom a figyelmet, van néhány záradék a 25-ös ebben a jelentésben, hogy az információt rendelkezésre kell bocsátani, aztán a 22-25-ös az együttműködési programok, a 27-es, hogy legyen meg a megfelelő egyensúly, a bottom-up megközelítés, hallottunk erről az ERC képviselőitől, aztán a 28-as, ez a nemzetközi együttműködést sürgeti. Ezek fontosak, ma már hallottunk erre jó példákat. A nemzetközi együttműködés elvezethet a kiválósághoz, elősegítheti az excellence megvalósulását. És aztán van itt még néhány módosító a 15-ös cikkel kapcsolatban Úgyhogy a, a kutatást szeretnénk elősegíteni, és, és el kell képzelni, hogy a jövő hogyan nézhet ki, és hogy a, a kutatók ne érezzenek késztetést arra, hogy elhagyják Európát. Ez sokszor van így. Tehát ki kell nyúlni utánuk, és meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk a kutatóinkat itt tartani, hogy megadjuk nekik a rugalmasságot, a feltételeket. És ez nem csak a régi, régi ö, ö, problémák ö, kérdése. Nagyon fontos, hogy bátorítsuk tehát ezeket a kutatókat és ezzel a jelentéssel nagyon jól együtt tudunk munkadni, és remélem, hogy megfogadják, amit elmondtam. So, herzlichen Dank, Frau Rera Madurell. Nagyon szépen köszönöm. Rémáról asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Matthias asszonynak. Köszönöm a munkáját, és köszönöm a magyarázó szavakat lenne néhány megjegyzésem. Sőt, azt is kommentálnám, ami eddig elhangzott. Általánosságban osztom az elhangzott véleményeket, de a finanszírozással kapcsolatban lenne pár megjegyzésem. Amikor a közös stratégiai keretről beszélünk, és ennek a finanszírozásáról, akkor el kell dönteni, hogy mit akarunk csinálni. Folytatni akarjuk a gazdasági fellendítést, és fenn akarjuk-e tartani a jelenlegi szociális modellunkat? Hogyha igen, akkor növelni kell a finanszírozási lehetőségeket a kutatás számára, és ezért friss pénzeket kell találnunk erre a célra. Nem csak azt mondom, hogy átcsoportosítsuk a pénzeket a különböző kategóriák között, hanem úgy gondolom, hogy arra van szükségünk, hogy új pénzeket különítsünk el a költségvetésünkben az ilyen jellegű politikákra. Csak akkor, hogyha ezt megtesszük, ezen az alapon tudjuk majd elkezdeni a következő keretprogramról való tárgyalásokat, és az koordinációt a más intézmény és EU-s programokkal. Matthias asszony ezt is világosá tette. És szerintem ezt az összes frakciónak támogatnia kéne ebben a szakbizottságban. Volna néhány hozzáfűzni valom a struktúrával kapcsolatban is. Mit szeretnénk, hogy a következő keretprogramnak milyen szerkezete legyen. Megpróbálok majd világosan fogalmazni. Szerintem olyan keretprogramra van szükségünk, amelynek nyitottabb a struktúrája, és szélesebb kört lefedő multidisziplináris struktúrája van. és az alulról felfelé építkező javaslatoknak több teret kell engednünk. A tudósok maguk azok, akik konkrét ügyeket tudnak felvetni, amelyekkel foglalkozni kell. Ezért szerintem fel kell, felül kell vizsgálnunk és növelnünk kell a KKV-k részvételét. A 15%-os korlátot fenn kell tartanunk minimum korlátot. Ez egy nagyon fontos ügy, amit szerintem még nem sikerült teljes mértékben megoldanunk. Úgy gondolom, hogy még sok tennivalónk van a különböző gondolatok tesztelésével kapcsolatban is. Ahogy mások is mondták, szerintem is olyan struktúrára van szükség, amely ösztönzőket nyújt a kockázati tőkének illetve a határokon átnyúló kockázati tőke felhasználásnak, valamint az európai alapok további hozzájárulásainak. Folytatnunk kell a további egyszerűsítést az egész keretprogramban, elő kell segítenünk az átláthatóságot. Az is fontos, hogy legyen néhány közös szabály, de korlátozott számú, és sokkal rugalmasabbak legyenek az eljárások. A konkrét együttműködési programokkal kapcsolatban szerintem ezeket meg kell erősíteni, de arra van szükség, hogy emellett az alapvető kutatásra is összpontosítsunk. Talán azért, hogy olyan projektek is lehetővé létrejöjjenek, amelyek nem az előre definiált témák egyikéhez tartoznak. mit is mondtunk azoknak a képviselőknek, akik meglátogattak minket. Azt mondtuk, hogy a kiválóságot fent kell tartani, de ugyanakkor meg kell találnunk a módját annak, hogy az összes tagállamból származó kutatók kapjanak finanszírozási lehetőséget, különben fennáll annak a kockázata, hogy a tudományos közösség egy részét kirekesztjük, és ezt nem szeretnénk a mobilitás tekintetében meg kell vizsgálnunk azokat a módokat, amelyekkel javítani lehetne a mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységeket, különösen az iparban és az infrastruktúra területén. A strukturális alapokból is támogatni kell az infrastruktúrális beruházásokat, és garantálni kell a nyílt hozzáférést az infrastruktúrához a teljes tudományos közösség, valamint az ipar számára. Így tudjuk a nemzetközi együttműködést előmozdítani. És végül az előzetes kommentárjaim sorában még azt is elmondanám, hogy a következő keretprogram jó lenne, hogyha a kutatás és az innováció szociális dimenzióját is tartalmazná. Erről már sokat beszéltünk, sokszor felvetettük, és szerintem ezt egy átfogó témaként különböző területeket érintő témaként meg kellene tartanunk. Uh, thank you, uh, President. Szépen, elnök úr. Köszönöm és gratulálok Marisa Matiasnak a jó jelentéshez, és hát a legtöbbet elmondták már a kollégáim, amit én is mondandó lettem volna. Csak annyit tennék hozzá, három dolgot. Nagyon érdekesnek tartom azt a struktúrát, amit hallottunk, a három réteget. Ez egy részlet, de véleményem szerint az EIT-nek nem az elsőnek kellene lenni, hanem másképp kellene a sorrendet felállítani. Aztán elhangzott az is, hogy nem szabad, hogy duplikációk forduljanak elő. Itt szeretnék, illetve egy olyan koncepciót említeni, ami benne volt a súrjelentésben, az egyik kompromisszumos javaslatban. Remélem, hogy ezt pozitívan fogadják, és itt arról volt szó, hogy erősebb kormányzásra van szükség a kutatási alapokat, illetően európai szinten. Tehát erős, most ugye jobb gazdasági kormányzást akarunk. Hát meg kell nézni ezt a modellt, meg kell nézni, hogy nem tudjuk-e ezt a kutatási finanszírozásra is érvényesíteni. Uniós szinten, európai szinten kell garantálni, hogy a tagállamok részt vállaljanak a kutatásban, illetve annak finanszírozásában, és teremtsék meg a keretfeltételeket, hogy a gazdaság, a magánszféra is végezzen befektetéseket a kutatásba. A strukturális alapok kutatási kapacitások kiépítésére való felhasználása az a tagállamoktól függ, mit tekintenek prioritásnak, ezt is jobban lehetne hangsúlyozni ebben a közös kormányzásban. Ezt tehát meg tudjuk majd vitatni a jövőben ez már a súr jelentésben is, és a Gariga jelentésben is szerepelt. És köszönöm, hogy hivatkozott az együttműködési programra. Ez a lényege a keretprogramnak, és ezzel kapcsolatban nincs sok részlet, hát korlátozott a, a terjedelem, de fontosak az ajánlások az egyszerűsítéssel kapcsolatban ezt a bizottság még nem valósította meg, de világossá kell tenni a módosítókban, hogy az egyszerűsítés azt jelenti, hogy egyformán kezelünk különböző intézményeket. Ezek lennének a megjegyzéseim, sok mindent elmondtak már a kollégák. Köszönöm szépen. Van mögész. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank, uh, collega uh, Matthias. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom a kollégákhoz. És köszönetet mondok a jelentéstevőnek az ambiciózus dokumentum tervezetért. A jelentésben nagyon sok pont van, amelyel kapcsolatban megállapodtunk, az Innovációs Unió például. Azt is észrevettem, hogy számos gondolattal kapcsolatban azt tapasztalhattuk, hogy a biztos és a bizottság figyelembe vette a véleményünket. Az egyablakos ügyintézés a programokhoz való hozzáférés egyszerűsítése érdekében egy olyan pont, amelyel kapcsolatban egyetértek a kollégákkal. Az egyszerűsítés, illetve a széttöredezettség feloldása nagyon fontos a kutatási keretprogram és a, á, amúgy is a kutatási programok szempontjából, egyszerűbbeknek kell lenniük ezeknek, hogy hozzáférhessenek a finanszírozáshoz. Az egyablakos ügyintézés szerintem hasznos gondolat, és gondol, vigyelembe kell venni azt a gondolatot is, hogy az innováció nem feltétlenül mindig technikai innováció kell, hogy legyen, más dimenziói is vannak az innovációnak. A politikákat integrálni kell a kutatás és az innováció, a strukturális alapok, illetve a konkrét programok között. Világos, hogy összpontosítanunk kell arra, hogy eredményeket érjünk el, és ezeket az eredményeket arra kell felhasználni, hogy óriási kihívásokat le tudjunk velük küzdeni. Még egy dolog, ami nagyon közel áll a szívemhez, az az, hogy bevonjuk az állampolgárokat a teljes folyamatba. Hogyha az eredmények nem jelennek meg a piacon, és hogyha az állampolgárok nem vesznek részt a folyamatban, akkor az kudarcot jelent, nem értük el a célunkat, más szóval azért innoválni, hogy azért fontos az innováció, hogy olyan dolgok kerüljenek a piacra, amit utána a fogyasztók és az állampolgárok föl tudnak használni. A költségvetés megduplázása szerintem szükséges, ez dicséretes gondolat. Hadd adjam még hozzá azt is, hogy megpróbáljuk elérni ezt a célt, de figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a jelenlegi helyzetben nem feltétlenül lesz ez megvalósítható. Teljes szívből támogatom azt a gondolatot, hogy több pénzt különítsünk el a kutatás és az innovációra, de mi fog történni akkor, hogyha tényleg választanunk kell, hogyha nem lesz a, meg e, az állattalunk kívánatosnak tartott költségvetés. Mi az, amit támogatni fogunk akkor, és mi az, amit nem? Ezt én szeretném majd még nagyobb részletességgel is megvitatni. Talán a jelentéstevő is tudna erről pár szót szólni. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak ötletei arra, hogy honnan szedjük a pénzt, és, annak, és hogyan tudjuk a költségvetést legalább semleges szinten tartani. Nagyon érdekes volt Matthias asszonyt hallani az, arról, hogy a bizalomra kell alapozni. Tényleg toleránsabbnak kell lennünk akkor is, amikor kockázatot vállalunk, hiszen muszáj kockázatot vállalni, ha innovatívak akarunk lenni. Fel kell készülnünk arra, hogy ezeket a kockázatokat el tudjuk fogadni. És említette az alulról fölfelé építkezés, a fölülről lefelé irányuló projekteket. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy a kkv különösen a nemrég felállított apró vállalkozások is be kell, hogy legyenek vonva a rendszerbe. Egy kis és középvállalkozás nagyon különbözhet egy másiktól, és egy új kisvállalkozás is nagyon különbözhet egy régóta fennálló, esetleg nagyobb vállalkozástól. Aztán van néhány pont, amivel kapcsolatban kérdőjelek vannak a fejemben. Talán a jelentéstevő tud valamit mondani ezeket. Már a bizottságot korábban is megkértük, hogy adjon több pénzt a kockázat megosztott finanszírozási eszközre. Egytől 5 milliárdig terjedő euróban határoztuk ezt meg. Azért, mert azt akartuk, hogy legyen egy nagy kockázati tőke komponens is. Mi ezzel kapcsolatban a jelentéstevő álláspontja? Ott van a kutatás, és ott van az innováció, de mindkét dokumentumban azt látjuk, hogy az álláspont egy kicsit más, tehát a kettő megközelítése egy kicsit eltér egymástól. Nagyon várom, hogy erről további vitákat tartsunk, de szeretném világossá tenni azt is, hogy az innovációs politika persze különbözik a kutatási politikától, de mindkettőre szükség van. Krisztián Éler, egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, úgy gondolom, hogy nagyon fontos megfogalmaznunk ezt a gondolatot ma. Azt hiszem a zöld könyvben az volt a közös álláspont, hogy az európai nagy projekteket ki kell venni a következő kutatási keretprogramból. Egyik vereséget szenvedtük el a másik után, mert a hetedik kutatási keretprogramban készen álltunk arra, hogy integráljuk mindezt a kutatási programba, tudván, hogy a végrehajtás időszakában nem leszünk képesek a finanszírozást biztosítani a keretprogramból. És az, hogy legyen egy külön költségvetési sor a nagy projektek számára, ezek például a Galileo és az ITER, és a többi kutatási programra, nos ez számottevő és nagyon fontos, hiszen máskülönben mindig majd év végén, mint most az ITER számára 700 milliót kell biztosítani, vagy a Galileo számára utólag. Ezek tehát az egész programot nagymértékben hátrányosan befolyásolják, és a trilógus éjszakáján a parlament készen állt a kompromisszumra annak idején, mert nem akartuk veszni hagyni a projekteket. De hozzátartozik az igazsághoz az, hogy a jövőben vagy nem lesznek ilyen projektek, vagy lesz egy külön költségvetési sor a számukra egy kutatási programból ezeket nem lehet finanszírozni. Most megadom a lehetőséget a főigazgatónak, aki eddig nagyon türelmesen hallgatta a felszólalókat, hogy ő is hozzájáruljon. Nagyon kedves ez öntől, Royal úr, köszönöm szépen. Először is gratulálok Matthias asszonynak a kiváló első tervezetért. Világos, a lényegre koncentrál, és azt hiszem, hogy építkezik a, a FP7-es felülvizsgálatáról szóló jelentésre és az Innovációs Unió célkitűzéseire. Van Nistelrooy kollega is foglalkozott ezzel, a keretprogram és a strukturális alapok közötti viszonyjal kapcsolatban. Fontos, hogy említésre kerültek a kis és középvállalkozások, fontos a Stairway to Excellence, a kiválósághoz vezető út, a fiatal kutatók támogatása, tehát gyakorlatilag a jelentésben nagyon sok kulcsfontosságú kérdésre hívja fel a figyelmet. A szerkezetet illetően. Látták a zöld könyvben egy kicsit más a struktúra, mint amit szerepel, de hát azt hiszem, hogy minden struktúra annyira jó, mint a másik. Az egyetlen kérdés, amit, amit intenék, hogy az első pillér a kapacitás építés. Ez a kohézió és a strukturális alapok feladata, tehát itt nem kellene ezeket keverni, hogy melyik mire vonatkozik, mert ez, ez nem párhuzamos, hanem egymással alá fölé rendelt viszonyban vannak. Kiegész, úgyhogy a, a, a komplementaritást is meg kell nézni, de semmiképpen sem szabad duplikációkat létrehozni. A zöld könyvben mi a három pilléről beszélünk, a tudományos alapokat meg kell erősíteni, lásd EEC, a másik az, hogy megfeleljünk az alapvető kihívásoknak, mit tettnek a politikusok, éghajlatváltozás, erőforrás hatékonyság, ritka földfémek, ritka anyagok, stb. A KKV-k és más szereplők mit tehetnek, ugye ez meg a harmadik pillér. Ami pedig az integrációt illeti. És itt is azt mondja, hogy ezt látni kell az előző jelentésben, szerepel, hogy a kutatást az innovációval össze kell kapcsolni, és ezért fontos, hogy a közös stratégiai keret, a keretprogramot és a versenyképességi programot és az EIT munkáját integrálja. És ez rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament is világosan kijelentse, hogy mennyire fontos a kutatás és az innováció egymáshoz való kapcsolása hivatkozva egy régebbi jelentésre is, amelyet elfogadtak egy hangúan. A Nem azért vagyok itt, hogy megismételjem a vitát, vagy említsem, de még néhány megjegyzést engedjenek meg. Éler úr hangsúlyozta, világossá kell tenni, a lényegét, a, a strukturális alapok központi feladatait, meg azt, hogy melyek az alapok, a strukturális alapok központi feladatai, az ITER, a Galileo, ezeket mind-mind külön költségvetési sorokból finanszírozzák, ez nem része a következő közös keretnek, stratégiai keretnek, mert Fordasszony említette, és ez kicsit, kicsit bántó volt, hogy nem vettük figyelembe az előző jelentést. Hát mi nagyon gyorsan reagáltunk bizony arra, ott volt a Clearing House, ott voltak az általány megoldások, úgyhogy ez volt, de igaza van, a nagy változás csak akkor ö, ö, várható, ha a részvételi szabályok változnak. Ehhez kell a közös stratégiai keret, és itt egyszerűsítünk majd, amit lehetett már megtettünk persze, de az igazi változás az majd csak 2013 után alakulhat, valósulhat meg lényeges még, és ezt ön is hangsúlyozta, a, a, az együttműködés a kutatásban. Ez, ez a közös stratégiai keret egyik főmondani malója kell, hogy legyen. Az együttműködő kutatás, amely összehozza a KKV-kat, a felsőoktatást és a gazdaságot. A bottom-up megközelítés, igen, óvatosan kell dolgoznunk, nehogy ez túlsúlyba kerüljön. Novotni asszony is elmondta az ERC kapcsán, hogy hogyan működik ez a bottom rendszer. Hallottunk arról, hogy milyen fontos a multidisciplinaritás elve. Ez nem mindig könnyű, de ez a helyes irány. Ebbe az irányba kell haladnunk. A KKV-k fontosságát is hangsúlyozta, a 15%-os cél érdekében mindent megteszünk. Ez azt jelenti, hogy 20 ezer KKV profitálhat ebből a támogatásból. Ez egy abszolút történelmi rekord lesz. Kavaljó asszony ötlete az volt, hogy itt is érvényesítsük a közös kormányzást. Érdekes hozzáállás eddig nem gondolkoztam róla, de megnézhetjük közelebbről. A tagállamoknak valóban ragaszkodniuk kell a kötelezettség vállalásaikhoz, és ezt elő kell segíteni. Megkész kollega hangsúlyozta, hogy milyen fontos az egyablakos megoldás, a One Stop Shop, és hát számos kezdeményezés történt, és mi ezt szeretnénk ebben a formában elősegíteni. A zöld könyvvel kapcsolatban tehát itt tartunk. Múlt pénteken mm, zártuk le a mailboxot, ezrével érkeztek a reakciók. Ami érdekes, hogy nem csak egyetemek reagáltak, akik valamilyen projektben dolgoznak, hanem nagyon sok olyan levél érkezett, ahol tényleg a 20-20-as stratégiával kapcsolják össze ezt a kérdést. Úgyhogy fontos ez a konzultáció, az emberek látják, hogy a kutatás és az innováció az a 2020-as stratégia egyik fontos tartó pillére. Integráció fontos a kutatás és az innováció között, csak így tudunk megfelelni a nagy kihívásoknak. Június 10-én egy nagy eseményt szervezünk Brüsszelben, sokan kaptak meghívót, és itt be fogjuk mutatni az érintettekkel folytatott konzultáció eredményeit. Várjuk az ön jelentését, illetve azt, hogy ezt szeptemberben megszavazzák, és azután a saját lavaslatainkat ki fogjuk dolgozni a közös stratégiai kutatási és innovációs keret számára. Úgyhogy eddig még tartjuk a menetrendet. Örülök, hogy önök is mindent megtesznek annak érdekében, hogy szeptemberre elfogadásra kerüljön a jelentés. Mi majd csak akkor kezdjük el a szövegezést, ha már rendelkezésünkre áll az önök, a parlament véleménye a kutatási innovációs politika kapcsán. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó mondat mindig a legjobb. És ebből világosan kiderül, hogy tényleg komolyan akarnak bennünket venni, ezért én nagyon hálás vagyok. És most még másfél perce van Matthias kollégának legfeljebb, ugyanis a tolmácsok eddig állnak rendelkezésünkre, és ebben a vonatkozásban nekünk mindig fair módon kell dolgoznunk. Tessék! Köszönöm szépen! Szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólásokat. Most nem lesz le alkalmam, hogy az összes kérdésre és kommentára reagáljak, de szeretném kifejezni a köszönetemet mindazoknak, akik megfogalmazták a hozzászólni valójukat, javaslatokat tettek. Hálás vagyok az együttműködés szelleméért is, ami itt megnyilvánult. A munkámnak ez az egyik fő jellemzője, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy a különböző szakbizottsági és frakcióbeli kollégákkal együtt tudok működni. Köszönöm a nyitottságot a bizottságnak is. Sajnos a határidő elég szoros, de remélem, hogy tudunk közös javaslatot megfogalmazni. Azt is felfedeztem, hogy nagyon sok minden hiányzik ebből a szövegtervezetből. Az eredeti szövegemben legalább háromszor ennyi anyag volt, ezt azt hiszem, hogy valahol meg kell keresnem, meg kell találnom ennek az okát. Legközelebb már a hosszabb anyaggal fogok visszatérni, és köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek is a tolmácsoknak is ennyi volt.